Cher Kedves kollégák, arra kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, ugyanis szeretnénk kezdeni azonnali hatállyal a plenáris ülést, amely a 132. bizottság a plenáris ülése. Először is kérdezném, hogy egyetértenek-e a napi rende, és közben még szeretném azt is, arra is emlékeztetni mindenkit, hogy Jadla úr jelentését az első napra második napra tettük át, illetve Jansen úr jelentését egy kicsit előbbre hoztuk a napi renden csütörtökön, remélem, hogy nincs ellenvetés, úgy látom, hogy nincs. Van-e valakinek hozzászólása a legutóbbi ülés napirendjével kapcsolatban, jegyzőkönyvével kapcsolatban? Nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig szeretném üdvözölni azokat a polgármestereket, akik a Digital Cities Challenge rendezvényen vetnek részt, amelynek a célja az, hogy a digitális politikát támogassuk, amely a gazdasági növekedést erősíti és a polgárok életét javítja. Sok szeretettel köszöntjük a polgármestereket, akik részt vesznek ebben a keretben, ebben a stratégiában. Sok szeretettel köszöntöm most a biztosasszonyt, Korina Krecu asszonyt. Sok szeretettel köszöntöm még egyszer. Egy nagyon fontos vitát fogunk az ön beszédével elkezdeni ma délután. Számos olyan véleményt készítettünk, amelyek összefüggnek a regionális fejlesztési politikával, és amelyek összefüggnek a következő programozási időszakkal, a következő pénzügyi terv időszakkal. Most a kohéziós politikai, illetve a mezőgazdaság politikai vélemények vannak napirenden, ide tartozik a vidékfejlesztési politika is. Annak ellenére, hogy nagyon sűrű a napi rendünk, ezért elég időt terveztünk erre a vitára, hogy igyekezzünk a parlamentet és a tanácsot ellátni a különböző véleményekkel és elképzeléseinkkel ezzel a témával kapcsolatban. A A többi véleményről már októberben szavaztunk, most már csak néhány olyan javaslat van, amely majd februárra kerül át, például az Erasmus-ról szóló vélemény. Nagyon örülök annak, hogy ez ezzel a témával kapcsolatos vita folyik, és nagyon örülök ennek a jó koordinációnak is a jelentéstevők között, a véleménykészítők között kb. 20 vélemény készült a rendkívül font, a témával összefüggő fontos kérdésekben. Ahogy már többször is említettem, a munkánk a vélemények elfogadásával kezdődik, nem ezzel végződik, hiszen most el kell érnünk azt, hogy az álláspontunk a lehető legnagyobb mértékben eh, meg eh, eh, megjelenjen a végleges jelentésekben. A parlament már több jelentésben be belefoglalta a mi véleményünket, ez azt jelenti, hogy a véleménykészítők, jelentéstevők nagyon proaktív munkát végeztek. Így lehet erősíteni a régiók bizottságának hitelességét, és erősíteni a régiók és városok hatását a döntéshozási folyamatra Európában. Mindeközben persze sok munka marad még a tagállamokra is. Láttuk a többszintű kormányzás és a partnerségi koncepció keretében, hogy megvan arra a a, felmerül, az, felmerül a vágy arra, hogy visszavonuljanak a döntéshozásból, e, és ez e, nem, nem olyan jó. E, egyesek még mindig összekeverik az egyszerűsítést az újra centralizálással. A kohéziós politika egyszerűsítését mindenképpen támogatja a régiók bizottsága, de ezzel nem akarjuk megerősíteni az újra központosítást Például az európai eh, határon átnyúló mechanizmussal kapcsolatban az Európai Bizottság nagy eh, ellenzéket eh, talált a tanácsban, nagy ellenkezést váltott ki ezzel a javaslattal a tanácsban. Azt kérem, hogy mindenki a, ezeken a véleményeken keresztül igyekezzen tájékoztatni a sajtót és hatással lenni a helyi kormányokra, önkormányzatokra az ambiciózus európai munka érdekében. Ez egy nagyon fontos munka, ami vár ránk az elkövetkezendő hónapokban, és ebben nagyon sokat lehet javulni. Mindenkire számítok, minden frakcióra, minden nemzeti delegációra, hogy az álláspontunkat terjeszteni tudjuk. Ma még egyszer vitát folytathatunk a jelentéstevőkkel és a regionális fejlesztésért, regionális politikáért felelős biztossal. Kretu asszony, most megadom önnek a szót, és meghallgatjuk bevezető beszédét, mielőtt megkezdődik a vita. Köszönöm szépen, kedves Karl-Heinz Lamberts elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit üdvözlök! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Önök nagyon fontos hozzájárulást tesznek az Európa jövőjéről szóló vitához, és a kohéziós politika jövőjéről, az régiók jövőjéről szóló vitához. Gratulálni szeretnék önöknek, főleg ahhoz, hogy milyen gyorsan dolgoznak, hiszen kiváló véleményeket készítettek nagyon gyorsan ezekben a témákban. A jövőbeli programok kidolgozásához nagyon fontos, hogy olyan emberek vezessenek bennünket, akik meghatározzák a munka ütemét, sebességét, a témákat, és ez számunkra is, és a tanácsnak is nagyon fontos. Köszönöm szépen a támogatásokat és a kohéziós szövetséget is szeretném kiemelni mindannyiunk számára. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Márku Karl-Heinz, köszönöm ezt a közös erőfeszítést. A legnehezebb éves pénzügyi keretre való felkészülés legnehezebb időszaka alatt az európai régióknak és városoknak hangot adtak, a kohéziós politikának és az alapvető hitünknek, abban, hogy Európában egyetlen régiót sem hagyunk magára a hangjukat meghallgattuk, az önök véleménye nagyon fontos támogatást ad nekünk. Ahogy Kálhánc is mondta, három kulcsfontosságú területen merül ez fel, a partnerségi eh, elvben. Ez nagyon fontos, mert a regionális eh, politikák sikere a regionális partnerektől függ, regionális és helyi hatóságoktól, civil társadalomtól, szociális partnerektől. Eh, ők nagyon fontos politikát a politika végrehajtásában fontos szerepük van a terepen, a helyszínen. Ők tudják, hogy mit lehet és mit kell e, egyszerűsíteni, és hogyan. És a helyi e, tudással, önök azok, akik a helyi tudással megtöltik ezeket a programokat, és főleg az energiájuk, a e, türelmük, az elkötelezettségük az emberek életének javítása érdekében elengedhetetlen a munkánk sikeréhez. Köszönöm szépen a hatékony regionális politikát, ez csak akkor lehetséges, hogyha erős regionális partnereink vannak. Másodszor köszönjük a támogatásukat abban is, hogy minden tagállam számára egy partnerségi egyezmény jön létre. Erre a stratégiai eh, keretre szükség van, koordinációra az alapok és a programok között, a szociális partnerekkel, regionális, helyi, civil társadalmi partnerekkel és ezért van az, hogy a partnerségi e, egyezmények a tagállamok számára fontosak, függetlenül attól, hogy milyen programok valósulnak meg, e, milyen e, juttatások jutnak egyes országokban, nincs lehetőség a kettős standardekre, a kettős mércére. Az általános ügyek tanácsában múlt héten egy javaslat merült fel, hogy a partnerségi egyezmény kötelező jellegéből kivételt engedjünk. Én ott elmondtam, hogy az Európai Bizottság nagyon egyértelműen fogalmazta meg az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy teljesen mindegy, hogy mekkora a tagállamnak juttatott juttatás, egy stratégiára van szükség minden tagállam számára. Nem engedhetjük meg, hogy legyenek első osztályú, másodosztályú tagállamok. Aztán a helyi fejlesztés fontossága is nagyon fontos. Az európai a, a polgárokhoz közeli Európa, a helyi tervek, a helyi szereplők által megvalósított helyi tervek az emberek érdekében velük együtt. Ez nem csak egy üres szólam, egy kinyilatkoztatás, itt nem csak szavakról van szó, hanem világos politikai elkötelezettségről. Az ötös politikai célkitűzés, mely szerint Európát közelebb visszük a polgárokhoz, ez um, a helyszínen um, valósul meg és testesedik meg. Nagyon fontos területi eszközökre, uh, eszközöket dolgoztunk ki, az európai urbán uh, kezdeményezés, aztán a helyi fejlesztési kezdeményezések, illetve a mezőgazdasági alap uh, a vidékfejlesztés keretében. Természetesen ezeknek a célja az, hogy a régiókat, a városokat, a helyeket helyzetbe hozzuk, megerősítsük. Meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy Európa mit tesz értük. És most egy másik témára térnék rá, amelyet szintén még tisztázni kell. A partnerségi egyezmények kötelező jellegén felül, amelyre meg kell, megoldást kell találni, az 5 plusz 2-es programozási téma is még nyitott. Tudom, hogy önöknek még fenntartásaik vannak, aggodalmaik vannak ezzel kapcsolatban. Ezeket szeretném meghallgatni, hogyha rátérünk a vitára. De hadd mondjam el a gondolatainkat ezzel kapcsolatban, hogy miért szeretnénk ezt a mozgásteret és rugalmasságot, miért szükséges ez. Tudom, hogy önök támogatják az elvet, és támogatják a rugalmasabb megközelítést, amely figyelembe veszi a újonnan felmerülő váratlan körülményeket, és ezt meg kell tenni anélkül, hogy a hosszú távú projekteket károsítanánk, vagy akadályoznánk. Ami a teljesítmény beszámolót illeti, van, voltak olyan programok mindig is, amelyek két programozási időszakra nyúltak ki, és ez működött. Öt év után egy köztes felülvizsgálatot vagy köztes beszámolót szeretnénk kérni, ugyanis megtanultuk az elmúlt négy évben, megtanultam regionális biztosként, hogy hét évre nem lehet előre tervezni, nem tudjuk, hogy mit hoz nekünk az élet hét év múlva várom az önök megjegyzéseit, gondolatait ezzel kapcsolatban, és köszönöm szépen, hogy így támogattak bennünket az elmúlt időszakban, amikor a következő pénzügyi tervet dolgoztuk ki. De örülök annak, hogy támogatják a partnerségi elvet és a partnerségi egyezményt, és nagy kíváncsisággal várom az önök véleményét, véleményét hozzászólásaikat. Köszönöm szépen, biztos asszony. És most pedig nem akarok késlekedni, meg is nyitom a vitát. És eh, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy nagyon szigorúnak kell lennem, szigorúbbnak, mint eddig, tényleg nagyon-nagyon szigorúnak. Mindenkinek be kell tartani a hozzászólási időt, mert különben soha nem lesz vége ennek a vitának. 15-en jelentkeztek szóra, és ezt a vitát le kell zárnunk 16 óra 15 körül. Kérem, hogy mindenki röviden fogalmazzon, de azért mondja el az üzenetét nyilván. Michael Schneiderrel kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Ez egy nagyon fontos lépés ma. Régóta eh, haladunk közösen ezen az úton. 2016-ban eh, kezdtük, és 2000, az, hogy 2021 utánra is eh, megfogalmazzuk az elvárásainkat, gondolatainkat. 2017-ben elfogadtunk egy véleményt a kohéziós politika jövőjéről, és a kohéziós szövetséget létrehoztuk. Ez egy spontán megmozdulás volt, és ez nagyon sikeresnek bizonyult. Nagyon fontos volt ezen az úton, hogy szoros kapcsolatban maradjunk önnel és a szakértőkkel az ön főigazgatóságában. Az a tény, hogy az önök javaslatai, javaslatai struktúrás alapokra vonatkozó javaslatai, amelyeket májusban tettek közé, nagy részben sok területen megszívlelték a mi javaslatainkat. Ez annak köszönhető, hogy hosszú távú intenzív együttműködés van mögöttünk. Ezt szeretném megköszönni, és ez elengedhetetlen a jó eredményekhez. Alapvetően üdvözöljük ezeket a javaslatokat, főleg az általános rendeletet. Természetesen vannak itt bizonyos pontok, amelyekkel kapcsolatban mondhatjuk, hogy ezt lehetett volna jobban is csinálni, és ebben az általános vitában, ha térjek ki néhány ilyen pontra, 5 plusz 2, mi a kritika? részünkről. Nem ellenezzük, általában az 5 plusz 2-t nem ellenezzük a rugalmaságot, csak a javaslatok nem eléggé világosak, a szabályok nem eléggé világosak. El akarjuk kerülni azt, hogy öt év után az fennmaradó két évre nulláról kelljen kezdeni. Tehát kezdettől fogva már az utolsó két évre is indikatív módon meg lehessen mondani, hogy hova akarjuk a támogatásokat irányítani. Aztán három további pont. Ön nagyon helyesen egy biztonsági hálózatot, hálót ö, ö, szeretne kifeszíteni. 76% alá ne menjen senki, de itt van a nemzeti szint. Sok tagállamban nem, a tagállami helyzetnek, adottságnak nem felelünk meg ezzel, mert a régiók nagyon különbözőek. Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, más tagállamokban nagy regionális különbségek vannak. Jó, a 76%-os biztonsági háló jó, jó, de a regionális szintre határozzuk ezt meg, hogy egyetlen régió sem se csúszon a 76% alá. Aztán társfinanszírozás. Ön itt nagyon széleskörű javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy a társfinanszírozási összegeket csökkentsük. Én egy olyan régióból jövök, amelynek van költségvetési illetékessége, nekünk ez nem lesz nem, nem fog megvalósulni, nekünk be kell tartani a, az eladósodási féket, költségvetési konszolidációs feladatunk van, és ezért ez számokra nem vállalható, nem csökkenhet 70% alá a társfinanszírozás. Aztán még egy javaslatot elfogadott, hogy a GDP-t indik, különböző indikátorokkal terjesszük ki. De ezzel egyetértünk, de a demográfiai probléma az egy olyan indikátor, amelyet nem vesznek figyelembe eléggé. A régiók demográfiai problémáit figyelembe kell venni, ugyanis a demográfiai kihívások akadályozzák a versenyt, a növekedést, és pont ezt akarjuk elkerülni. Úgyhogy azt kérem, hogy a demográfiai problémákat is vegye föl, mint, utol, mint fontos kiegészítő indikátor. Utolsó pont. Jó javaslatokat tett a bürokrácia leépítésével kapcsolatban, amit azonban az adminisztrációból hallok, az attól nem olyan jó a kedvem. Úgy tűnik, hogy a tagállamok és a parlament megfejeli a bürokratikus elvárásokat, amit önök leépítettek, amit mi leépítettünk, azt visszacsempészi a parlament és a tagállamok. Úgyhogy ezt ezt kérem, hogy ezt ne engedjük meg, a többit majd elmondom akkor, amikor az én jelentésem kerül sorra. Köszönöm szépen. Katyusa Marini következik. Grazie, commissar. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm Korinak, köszönöm még egyszer. Ismét láthattuk azt, és ezt mutatja Korina jelenléte is, hogy a strukturális alapok mennyire fontosak, tudjuk, hogy Karina Krécu mindig is a helyi és regionális önkormányzatok mellett állt, a szövetségesünk volt, és akkor is, amikor a kohéziós politikáért kellett harcolnunk, akkor is az oldalunk, oldalunkon állt. Azt gondolom, hogy eh, a kohézió, a kohéziós politika az Európai Unió legszebb arca. Az európai polgárok, a vállalatok és a helyi képviselők felé ez jelenti a legpozit, legnagyobb pozitívumot Európából. Sok mindenem mentünk át együtt. A struktúrája a kohóziós eh, politikának nem változott meg, tehát megmaradt ez a struktúra továbbra is három oszlopos, a kohéziós politika továbbra is vonatkozik az összes önkormányzat, az összes régióra, illetve számunkra ez igazi partneri kapcsolatot jelent az Európai Unióval. A regionális kormányok, a központi kormányok és a helyi önkormányzatok is. Tehát partnerként tekinthetnek az Európai Unióra. Nem sokára szavazni fogunk majd a erről szóló véleményről, de az Európai Szociális Alap Plusz továbbra is nagyon fontos része ennek az egész szakpolitikának. A kohéziós politikának tehát szerves részét képezi. Nem lehet úgy fejleszteni a régiókat, hogyha nincs meg a képzés, az oktatás, a szociális fejlődés. Azt gondolom, hogy meg kell becsülni azt a tapasztalatunkat is, amit a kohéziós politikáról szereztünk, megismertük, hogy mik a helyi szükségletek, mi az, amire a helyi szereplőknek leginkább szüksége van. A véleményben arra is teszünk ajánlásokat, hogy szerintünk mit lehet, min lehetne még javítani. Először is a helyi és a regionális önkormányzatokat partnerként kéne kezelni a következő európai szemeszter során is. Néhány dolog aggasztó, erről is szólunk a véleményben. Például ebben, az MFF-ben látható az, hogy a KAP, illetve a vidékfejlesztési alap kívül kerül a közös rendelkezéseken. Mi mindig is hittünk az integráns megközelítésben főleg azokra a helyi és regionális önkormányzatokra gondolunk, akik alap, amelyek alapvetően vidéki jellegűek. Aztán a közigazgatás és bürokratikus kérdésekben látható, hogy nem minden Európától függ. Nagyon fontosnak tartom a bürokratikus egyszerűsítést. Örültünk az erre irányuló bizottság javaslatoknak. Örülünk, örültünk tehát a könnyítésnek regionális szinten is, és központi kormányzati szinten is. Nagyon örülünk annak, hogy könnyebbé válik hozzáférni a lehetőségekhez, és egyszerűsödik a, az egyszerűsítik az ezzel kapcsolatos papírmunka is. Számunkra nem a végcél ez a vélemény, hanem most kezdődik egy közös gondolkodás, nem szeretnénk, hogy a kohéziós politika csupán Brüsszel és a tagállamok fővárosai, éles, a központi kormányok, kormányok közötti ügy legyen. A városokért, a vidékért, az önkormányzatokért kell valamit tennünk, úgyhogy mindenképpen hallatni fogjuk még a hangunkat az elkövetkezendő hónapokban egészen a választásokig. Merci beaucoup. Le prochain orateur, notre collègue. Köszönöm szépen. Michel Reisdoman kolléga következő hozzászóló. Dank u wel, voorzitter. En, uh, goed om u hier weer te zien, uh, eurocommissaris Kritsu. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon jó ismét itt látni önt, Krecu biztos asszony. Gratulálok a kiváló munkájához, amit az Európai Bizottság végzett. Ezen téma előkészítésekor nagyon sok munkát végeztek, kemény munkát, és óriási előrelépést láthatunk az egyszerűsítés tekintetében. Ez látható abból is, hogy a régióbeli partnerek milyen mértékben támogatják a javaslatukat. Az előttünk álló javaslat minden régió számára rendkívül fontos, ideértve Hollandiát is, ahonnan én származom. Nagy örömmel látom, hogy egyetért a partnerségi elv, a partnerségi megállapodások fontosságának a témájában velünk, a régiók és a városok számára ezt az elemet be kell fokozatosan vezetni. Az én véleményem is ezzel foglalkozik, a kohéziós alap és az ERFA kapcsán, és ami a tematikus koncentrációt illeti, azt látjuk, hogy ez regionális szinten kell, hogy lebonyolódjon, hogy a régiók erősek maradjanak. Többet szeretnék látni az éghajlati politika, illetve a migrációs politika végrehajtásáról. És nem migráció esetében nem csak kívülről az Európai Unióba irányuló migrációra gondolok, hanem az Európai Unión belüli migrációra is. Hiszen vannak olyan országok, országok ahol városok maradnak üresen, és ezt a problémát is kezelnünk kell. Nem csak az fontos, hogy a rendeleteket ellenőrizzük és egyszerűsítsük, hanem hogy a helyhatóságok el tudják végezni a munkájukat. Mindenki egyetért azzal, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos. Amikor például a Klagenfurti kereskedelmi kamarában találkoztam emberekkel az osztrák elnökség alatt, vagy itt Brüsszelben egymás között eszmét cserélünk, mindig azt látom, hogy mindenkinek ugyanaz mindenki hullám hullámhosszon van, a kohéziós politika fontosságával kapcsolatban az Európai Parlament is egyetért ezzel, mégis azt érezzük, hogy nyomás alatt van ez a politika. És a tagállamaink szerepe függ ettől. Mi, mint európai régiók, önnek és az Európai Parlamentnek szívesen leszünk harcos társai, hogy kiváló minőségű kohéziós politikát tudjunk kialakítani. Amit megtehetünk önök érdekében, vagy ennek érdekében, azt megtesszük, és sok sikert kívánunk a nehéz hármódó tárgyalásokhoz. Most Mári Antoinette Mópersis kollégánk kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk egy olyan pillanatban, amikor az Európai Bizottság több 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó dokumentumot nyújtott be. Nem csak koherens véleményre van szükség a kollektív intelligenciára, hanem arra, hogy olyan véleményeket alakítsunk ki, amelyek a területünkön az állampolgárok által intézett támadásokat is ki tudják védeni. Mától kezdve, ettől a naptól kezdve már nem csak az Európai Tanácsot és Bizottságot kell meggyőznünk, hanem az euroszkeptikusokat is, hogy Európa értük van, nem ellenük. A támadások között a parlament hétfőn már is meg akarja erősíteni az e- területi együttműködési politikát, ennek a költségvetési vonzatát is, az elveit és az alapját szintúgy. Üdvözöljük az, hogy két új fejezettel épít, vagy egészítette ki az Európai Területi Együttműködést az Európai Bizottság a távol eső régiók számára, illetve az interregionális innovatív projektek számára. Az állampolgárok, akikkel az elmúlt négy hónapban találkoztam, és akár ma délután is, azt gondolják, hogy szintén teljesen lecsökkenteni az Interreg Európa fejezetet azonban fenyegeti a területi együttműködést. Ez egy támadást jelent, és nem tudjuk ezen túl olyan hatékonyan megosztani a bevált tapasztalatokat, mint gyakorlatokat, mint ahogy azt eddig tettük, az Európa ezzel veszít. Agaszt az is, hogy a nemzetek feletti fejezetben a tengeri ö, szomszédok közötti együttműködés támogatása gyengül, ez a tengerparti, illetve távoleső régiók számára lesz nagyon kritikus. Ami pedig a népesség koncentrációt illeti, a határokontól 25 kilométeren belül, mint feltétel, ez is bizonytalanságot és kétségeket vet fel. Ne gondolja az biztos asszony, hogy a területünkön mi, akik közel állunk az állampolgárokhoz, nem akarnánk megoldani azt, ami működik, nem akarnánk azt, ami egyesíti az állampolgárokat, és értékelni azt, ami egyesít bennünket. Ez a mi feladatunk. Köszönöm, biztos asszony, elnök, köszönöm. Most Buk Árenszkoil kap szót. Meneer de voorzitter, mevrouw Cretu, ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Köszönöm szépen. Bovenal uw betrokkenheid bij het eh, cohesiebeleid telke malen bij uw aanwezigheid hier hebben wij dat kunnen ervaren. Nagyon köszönöm, hogy bemutatta a kohéziós politikát. Mi, mint én, mint német határmenti holland kisváros tanácsosa, a határokon átnyúló együttműködés és fejlesztés is számomra nagyon fontos jelentéstevője vagyok ezen kívül egy véleménynek, ami a határokon átnyúló mechanizmusról szól. Ez megkönnyítené azt, hogy a jogi és administratív akadályokat elmozdítsuk. Véleményem szerint a régiók pozitívan fordulnak a bizottság javaslatai felé, hiszen új távlatokat nyit ez a városok és a régiók számára, és jól felhasználhatóvá teszi a rendelkezésünkre álló eszközöket. A társfinanszírozással kiegészítve a határokon átnyúló együttműködésnek érezhető támogatása lesz ezek révén. A miniszterek tanácsa nagyon fontos, hogy a megfelelő figyelemet fordítsa erre a területre. Azt látjuk, hogy a tagállamok vonakodnak, és ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg mindent ezen akadályok elmozdítására, hogy konstruktív párbeszédet tudjunk folytatni, és biztosítani tudjuk azt is, hogy ez az eszköz megfelelő szerepet kap, valamint segít abban, hogy hatékony jövőbeli kohéziós politikát alakítsunk ki. Bok úr következik. Mr. President, Commissioner Crețu, first of, first of all I would like to... Köszönöm szépen, biztos asszony. Gratulálok először is az eredményeihez hogy az Európai Unió fókuszába helyezte el a kohéziós politikát. Ez a régiók számára rendkívül fontos, és az is fontos, hogy senki nem maradjon le. Néhány kérdésem és egy megjegyzésem lenne. Először is, mint a Románia második legnagyobb városa Kolozsvár polgármestere, sok emberrel találkoztam, sok fiatallal, és ők azt mondták nekem, hogy el kellett engedniük Európai Uniós alapokat a bürokrácia, az eljárások hosszadalmaság és bonyolultsága miatt. Az új többéves pénzügyi keret tekintetében mi az üzenete ezen fiatalok számára, akik szeretnének európai alapokra pályázni, de az óriási bürokrácia és az eljárás bonyolultsága miatt ezt nem tudják megtenni. A második kérdésem az N plusz 2 és az N plusz 3-at illeti. Én nagyon támogatom az M plusz 3-at, mert mi az Európai Unióban mindig később léptünk be a folyamatokba, és készen állunk arra, hogy a teljes rendelkezésünkre álló pénzt felhasználjuk. Az M plusz 3 világos üzenet lenne számunkra, hogy felhasználjuk az Európai Uniós támogatásokat. Harmadik dolog egy tanács lenne, új pénzügyi eszközünk van, ez az európai ó, városi vagy urbánus kezdeményezés. Tudná-e tanácsot adni nekünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk jobban felkészülni erre az új eszközre, amit első alkalommal lehet majd felhasználni, hogy sikeresen tudjunk elnyerni belőle támogatásokat. És végül, de nem utolsó sorban, ha jól tudom, a kohéziós politikát az Egyesült Királyság hozta be az Európai Unióba 73-ban. Most az Egyesült Királyság kilép. Ez nagyon szomorú. A kohéziós politika azonban marad. Mi az ön jövőképe? A kohéziós politika jövőjét hogyan látja ebben a kontextusban? Köszönöm. Merci beaucoup. La parole... Köszönöm szépen. Isabel Budino kolléga kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, a szocialisták frakciója nevében üdvözöljük azt, hogy mindig kiállt a régiók és a helyhatóságok mellett. Mindig számíthatunk önre az elkötelezettségére, határok nélkül, egészen az utolsó csepp energiájáig, hogy fenntartsa a kohéziós politikát minden terület számára, és az alapvető fontosságú volt, mint az, hogy azt Kasuszka Marin és Mihály Schneider véleménye is biztos, bizonyítja. Nagyon fontos, hogy teljes Európát védje és támogatja egy olyan beruházási politika, ami mindenki számára elérhető, hogyha csak a fejlett országokra lesz ez elérhető, az a közös építkezésünket fogja um, veszélyeztetni, rossz érzéseket fog kelteni, és szociális feszültségeket szít. A területi egyenlőtlenségek sajnos tovább növekednek, még nagy országokon belül is vannak óriási, sőt egyre növekvő különbségek. A nagy metropoliszok a lakói profitálnak leginkább a strukturális alapokból, miközben más régiók lemaradnak. Emlékeztetni kellene arra, hogy a valóban minden típusú területen generáljon a kohéziós politika beruházásokat, és ahogy amiről a kollégáink is beszéltek, az összes alap esetében a két a, EMVA, ERFA és a regionális fejlesztési alap közötti együttműködés, és ezek egymás kiegészítő jellege nagyon fontos lenne, hogy felzárkóztassuk a vidéki területeket is, és ezzel a lemaradó régiókat felzárkózásra tudjuk ösztönözni. Köszönöm szépen még egyszer elkötelezettségét, és még lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy milyen javaslatokat tud tenni annak érdekében, hogy mi is megtegyünk mindent a kohéziós politika jövője érdekében. Most pedig Landergen kolléga kap szót. Beste kommissionär, beste ordförande och kolléga. Tisztelt elnök úr, a régiók bizottsága a mai napon számos olyan véleményt fog elfogadni, amely a kohéziós politikához kapcsolatos. A következőt szeretném mondani. A régiók bizottsága tagjai között elég nagy az egyetértés, sőt a régiók között általában Európában a, a régiók, illetve a városok azt szeretik, hogy erős legyen a kohéziós politika. Ez, az, ez a legfőbb eszközünk arra, hogy a fejlődést, illetve a beruházást erősegítsük. Tartalmi változtatásokat nem igazán kérünk, megpróbáltunk konzekvensek lenni, megpróbáltunk egyértelműen fogalmazni, és a megvalósításra helyeztük a lényeget, hogyan fogják a kohéziós politikát megvalósítani. Mi az, amit mi a saját bőrünkön fogunk majd tapasztalni. Szeretnénk, hogyha mindennek helyi alapjai lennének. Lenne egy dolog, amit fölvetnék, ami klímaváltozást illeti, nagyra törőbb célkitűzéseket szeretnénk kérni. Nyilván ezen nem lepődik meg ön sem. Van például a párizsi megállapodás, vagy a legutóbbi COP megállapodás. Az Atlanti óceán két partján eh, egymásnak estünk lényegében eh, emiatt, eh, és a tudósok világszerte azt kérik, hogy vegyük komolyan a klímaváltozást, Nos, a helyi és a regionális önkormányzatok fogják azokat a beruházásokat kezelni, amelyekre azért van szükség, hogy a klímaváltozás ellen föllépjük. Kérek, kérem szépen, és kérem a bizottságot is, hogy ezeket a kérdéseket vegye komolyabban. Úgy gondolom, hogy konzekvensnek kell lennünk a kohéziós alappal kapcsolatban is, más alapokkal is. Az egyenlőséget kell mindenképpen megpróbálni megvalósítani, kiemelném a nemek közötti egyenlőséget. Függetlenül attól, hogy ki, milyen etnikumú, milyen vallású, a nőket igenis diszkriminálják, amikor az EU-s alapokhoz kívánnának hozzáférni. Éppen ezért Éppen ezért szerintem egy egyenlőségi költségvetésre szükség lenne, amely a kohéziós politika minden dimenziójában meg kéne, hogy valósuljon. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőséget elszalasztunk, innovációs lehetőséget, vagy vállalkozási lehetőséget. Az egyenlőséget tehát ne felejtjük. Merci beaucoup. La par... Köszönöm szépen. Pavel Branden következik. Dear Commissioner uh, Kretsu. Tisztelt Krecu biztos asszony! Az ECR-nek én vagyok a politikai koordinátor a Koterben. Már többször találkoztunk az elmúlt időszakban, de így is megtiszteltetés nekünk, hogy ellátogat ide körénk. A jogalkotási javaslat megszületett, az előkészítési fázis lezárult, a kohéziós politikáról nagyon sokat vitáztunk, és nagyon Örülünk annak, hogy egyelő partnerként kezeltek minket ebben a folyamatban, meghallgattak minket. Én vagyok a jelentéstevője, én voltam a jelentéstevője a People to People projekteknek, tehát az emberek közötti projekteknek, és ezek bekerültek a rendeletbe. A bizottság figyelembe vette az, már az Interreg megtervezésénél is a mi elképzeléseinket, úgyhogy így először kerültünk be egy rendeletbe, mi, mint régiók bizottsága. Ez csak egy példa. Most az Európai Parlament, illetve a tanács oldalán a labda, és reméljük, hogy, ed, hogy az ezt követő időszakban is igazi partnerként kezelnek minket most is, a programozási időszakban, illetve a végrehajtási időszakban is. Nagyon fontos az, hogy a, pénzek eljuss, a pénz eljusson a helyi és regionális önkormányzatokhoz, itt történjen meg a beruházás, és ez csak úgy érhető el, hogyha a partneri alapelvet figyelembe veszük és tiszteletben tartjuk. Van még egy fél percem, úgyhogy lenne még egy-két elképzelésem a jövőre vonatkozóan. Szerintem az eredmények kommunikációját kéne egy kicsit megváltoztatni. Itt egy hatalmas hozzáadott érték van. A legkisebb helyi önkormányzatot is eléri a kohéziós politika az Európai Unió legkülső csücskében is, tehát az európai polgárok mindennapjait változtatja meg. Nem elég egy Európai Uniós zászlót vigyeszteni egy ilyen programra, hanem azt kell kommunikálnunk, hogy az emberek életét hogyan változtatja meg az Európai Unió. Köszönöm. Kérjen McCarthy következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Tisztelt elnök úr. Köszönöm, Krécu asszony, hogy, az EU, hogy a Régiók Bizottságának a szerepét ennyire tiszteletben tartotta. Az EU városi agendájának én vagyok a felelőse, és nagyon örülök annak, hogy a városi fejlesztésre, a vidékfejlesztési alapból ilyen hatalmas összeget szánnak. A városi agenda hihetetlen potenciált jelent, a jövőre nézve ez igazi fejlődési lehetőség az európai városoknak, és Európa jövőjét tekintve ez nem lényegtelen. Azt gondolom, hogy a partneri kapcsolat új pozitív eredményeket jelent, és a városi agenda nem csupán a networking egy újabb példája, nem szabad, hogy ezért alacsonyodjon le. Az a városi agenda úgy gondolom, hogy a szubszidiaritási ellenőrzési folyamatot is tudja javítani, megfelelőbb jogrendeletekhez vezethet, illetve nagyon fontos az, hogy mindenféle méretű város szükségleteit le tudja ezt, le tudja ezt fedni. Nemrégiben Bécsben jártam, egy lakhatással kapcsolatos konferencián, mindenhonnan jöttek polgármesterek, fantasztikus rendezvény volt, két napos esemény, és rendkívül sok ötlet elhangzott. Pozitív gazdasági, szociális eh, és egyéb kapcsolatokat lehet kiavítani a városok között. Azt gondolom, hogy most arra lenne szükség, hogy a cselekvési tervet tovább vigyük. A kérdésem, biztos asszony, hogy eh, mi a véleménye a városi agendáról, hogyan lehet ezt még fejleszteni a cselekvési terv után. Köszönöm szépen. Most Marko Barkula következik, az alelnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves Korina. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. A kohéziós politikának a számait szabjuk most meg. A kohéziós politika mindig is egy átalakító eszköz volt. A kohéziós, a kohéziós politika is zöldíti a tartalmát. Sok mindent tanultunk az előző időszakból, én úgy gondolom, hogy a kohéziós politikának sokkal a kohéziós politika sokkal jobban kell, hogy integrálja az, egy, az egyéb eszközöket, a Horizont Európa, a Digitális Európa projektekre gondolok jobban kell integrálni helyi és regionális szinten a PPP finanszírozásba. A kohéziós finanszírozás alapvetően katalizátor jellegű, tehát célzott intézkedések esetében oda vonza az újabb befektetőket. Például az intelligens specializációs stratégia során például azt láttuk, hogy az európai önkormányzatok és régiók sokkal jobban is erő, össze tudnak fogni és együtt tudnak működni. Például új jelentést nyert a határon átnyúló jelleg is. Kihangsúlyoznám, hogy itt szárazföldi és tengeri régiókra is gondolunk az ezzel kapcsolatos jelenlegi problémákat meg kell oldani. Aztán az ötös, ötödik komponense ennek a, ennek a tervnek azt jelenti, hogy intelligens módon kell együttműködni. Hogyha ez eltűnik esetleg, ez a komponens a tárgyalások során, akkor nagyon tartok attól, hogy ennek a célja is el fog tűnni, tehát jó megoldásra kell törekedni az összes komponens esetében. Tehát ennek a dimenzió, ezt a dimenziót meg kell tartani, az európai partneri kapcsolatokban is meg, meg kell jelenni a régióknak, illetve nagyon fontos az, hogy a, hogy a régiók integrálódjanak a körülöttük lévő vidéki területekkel, a helyi iparral, és azt gondolom, hogy így lehet elérni a klímaváltozással kapcsolatos céljainkat is, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai számukra is nagyon, fog, nagy, számukra is nagyon fontosak, és szerintem ezzel a módszerrel sok mindent el lehet érni. Köszönöm szépen! még öten vannak a listán. Most már csak egy percet tudok hozzászólási időként adni mindenkinek. Gamalo Aller következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, üdvözlöm Önt, köszönöm, hogy ellátogatott ide ismételten. Ez is bizonyítja, hogy ön odafigyel nem csak a célkültözésekre, hanem arra is, hogy e, e, megvitassa ezeket a kérdéseket. Marini és Schneider kollégák beszéltek a területi együttműködésről, illetve a határon átnyúló jellegről, a demográfiai kérdésről. Én egy olyan dolgot szeretnék fölvázolni, amely jellemző probléma e, nálunk Galíciában, de hát más európai régiókban is. Ez egy paradox helyzet. Annak ellenére, hogy 10%-kal csökkent a GDP-nk az elmúlt években, már nem vagyunk átmeneti jellegű régió. A támogatottságunk 40%-kal fog csökkenni a közös rendelkezések által, a közös rendelkezésekben megfogalmazott számítási módszer szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy a legkevésbé fejlett régiók közül a legjobban, a legfejlettebb régiók közé fognak minket sorolni. Ez azt jelenti tehát, hogy kevesebb lesz a támogatás. Én azt gondolom, hogy ön is elismeri azt, hogy ez nem felel meg a kohéziós politika szellemének. Együttműködünk a parlamenti képviselőkkel, annak érdekében, hogy egyetlen régió se veszítsen európai támogatást. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, most pedig Birgit Oné következik. Kommissarin Kretzu, auch von mir ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon köszönöm a kohéziós politikai munkáját. Négy dologról szeretnék beszélni először is. Az én régióm számára is nagyon fontos, hogy a társ finanszírozási eh, szintek stabilak maradjanak, lemenjenek 70% eh, alá, Stárler kollega is emlékeztetett erre. Nagyon különböző, eltérő a régiók teljesítőképessége. A második dolog. Én és az N plusz 3-at támogatom, hiszen a eh, projektjeink szempontjából nagyon fontos a hosszú távú tervezhetőség, és hát ezekkel a projektekkel váltókat is állítunk, és ezért van szükség a tervezhetőségre. A harmadik dolog, Nálunk a mi tartományban egy multifam program valósult meg az ESF-ből, tehát a szociális alapból és a regionális fejlesztési alapból, mert a projektek nem egydimenziósak, hanem a különböző programokat lefedik, és egy ilyen integrált politika érdekében a többi fontos alapot is be kellene ebbe venni. A kollégám is utalt már erre. A negyedik pont, ami szintén nagyon fontos számomra, hogy az internet interreg programokban csökkentik a támogatásokat, ezt meg kellene fordítani, vagy le kellene állítani ezt a csökkentést, hiszen ezek az interreg programok nagyon fontosak, az európai gondolatot támogatják. Köszönöm. Druba úr következik. Uh, dear Madam Commissioner, uh, I would like to ask you about the CPR draft regulation. Köszönöm szépen, biztos uh, asszony, biztos asszony köszönöm szépen. A, az ÁFA csak az 5 millióig terjedő projektek számára lenne támogatható a legújabb szabályok szerint és ez oda vezethet, hogy a programok nem annyira vonzóak már a pályázók számára, főleg a stratégiai infrastruktúra programok esetében, és ezt az Európai Régiók, tehát a Régiók Bizottsága is említette. Az ÁFA nem támogathatósága a csökkentette társfinanszírozással karöltve csökkenti a kohéziós politika vonzó jellegét, és ez oda vezethet, hogy a pályázók felosztják, feldarabolják a projekteket, hogy ne menjenek ezen 5 millió, 5 millió fölé. Mivel indokolják ezt a javaslatot a bizottság részéről, és mi lenne, hogyha a jelenlegi szabályokat tartanák meg, tehát az áfa támogatható lenne? Köszönöm szépen, Mikaela Fanelli következik. Grazie, Presidente. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm, biztos asszony, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és köszönöm, hogy olyan jó volt az együttműködés közös munkák alkalmával is. Köszönöm, hogy elkötelezi magát. Közeledünk egy olyan végső fázis felé, amelynek az lenne, az, ered, az lenne a célja, hogy javítsuk a jelenlegi helyzetet, például ma fogjuk világesíteni a véleményt. Alapvetően az, a régiók bizottságának összes tagja egyetért ezzel a véleménnyel, a szavazáson fog ez nyilván kiderülni. Úgy vélem, hogy ez egy hatalmas fegyvertény, hogy az összes önkormányzat a javaslat lényegi részét pozitívan értékelte több kohéziót kérnek az önkormányzatok a városokban és a vidékeken is. És a vidéken is. Ezt ki szeretném hangsúlyozni. A városi agendáról az imént beszélt az egyik kolléga, ez egy nagyon fontos része ennek a javaslatnak, és úgy gondolom, hogy ezt új tartalommal kell megtölteni. A regionális fejlesztési alapban egy nagyon fontos költségvetési sor van erről. Az elnök elveszi a mikrofont, a, elveszi a szót, most a következő hozzászóló következik. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm. Ön nagyon eh, segíti a munkánkat, és ez az együttműködésben elengedhetetlen. És ez nagyon fontos pozitív eredményekhez vezetett. Olyan dolgokban is, amelyek lehetetlennek tűntek. Az új kohéziós politika gyorsan kell, hogy eredményekre jusson, hatékony kell, hogy legyen, működőképes kell, hogy legyen, és a jövő elébe kell mennie, nem csak a jelent kell tükröznie. A bürokrácia, az alapok helytelen kezelése, mind olyan kihívások, amelyeknek, amelyekkel szembe kell nézni. Nagyon fontos az is, hogy az időzítés megfelelő legyen, és megfelelő alapok álljanak rendelkezésre. És ne felejtsük el, hogy legjobb, hogyha mi testesítjük meg azt a változást, amit el akarunk érni Európában. Elnök, köszönöm, sajnálom, hogy ilyen szigorúnak kellett lennem a hozzászólási idővel. Remélem hamarosan elég eleget gyakoroltunk ahhoz, hogy mindenki úgy tudja kifejezni magát, hogy ne kelljen elvennem a mikrofont senkitől. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és megadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer. Köszönöm a képviselőknek. Nagyon érdekes volt meghallgatni önöket. Tudják, hogy folyó, <clears throat> folyó viták vannak az elmúlt években indult viták során támogattuk egymást de persze vannak bizonyos kérdések, amelyekben eltérő a megközelítésünk. Igyekszem válaszolni itt néhány felvetett kérdésre. Igyekszem megmagyarázni az Európai Bizottság által benyújtott javaslatokat az Európai Parlamentnek és Tanácsnak május másodikán. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a mi javaslatunk, az Európai Bizottság javaslata, ez most a társjogalkotók kezében van. Hogyha szeretnének megváltoztatni ezen valamit, akkor az európai parlamenti képviselőkkel és a kormányokkal kell összeülniük, egyeztetniük az adott országot képviselő miniszterelnökkel, elnökkel, az Európai Tanácsban képviselő miniszterelnökkel, elnökkel. Önök is nagyon jól tudják, hogy folynak a viták, a tárgyalások az intézményekben. Múlt pénteken az Európai Tanács a 28 kohéziós politikáért felelős miniszterrel ült le. Az Európai Parlamentben nagyon sok téma még mindig napirenden van, és természetesen számítunk önökre, hogy megfelelő véleményt készítsenek, jó érvekkel alátámasztott anyagot. Én nagyra tartom az együttműködést az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága között. Szeretnék kitérni néhány kérdésre, az 5 plusz 2-es programozás például. Azt gondolom, hogy Ebben nem vagyunk olyan messze egymástól, persze még mindig vannak fenntartásaik, ezt tudom, de azt is tudom, hogy alapvetően támogatják a rugalmasság elvét, és hogy ezt hozzáigazítsuk a váratlan feltételekhez. Ezt a rugalmassági elvet meg kell valósítani. A javaslatunk az, hogy felülvizsgálat készüljön, vagy köztes jelentés öt év után, és nem az, hogy öt év után nulláról induljon a projekt. A működő eh, programozási időszakokban működő különböző projektek nem akarjuk természetesen lenull, lenullázni, eh, de hogyha eh, nem tudták például a teljes költségvetést öt éven belül felhasználni, akkor könnyebb átirányítani a pénzeket például. Ami az előfinanszírozást és a társfinanszírozást illeti, természetesen figyelemmel hallgattam az aggodalmaikat a témával kapcsolatban. Ez egy nagyon pragmatikus válasz, és lehetővé teszi azt, hogy egy kisebb költségvetéssel is megtartsuk ugyanazt a támogatási szintet a társfinanszírozás emelése erősíti azt, hogy sajátjuknak érezzék a projekteket a helyszínen a pályázók. Ez nem egy új dolog, nem arról van szó, hogy visszatérjünk a válság előtti időszakhoz. Azt gondoltuk, hogy egy kisebb költségvetéssel és ilyen hosszú, ilyen hosszú éveken át tartó növekedéssel vissza tudunk térni a válság előtti szintre, de úgy látom, hogy itt van bizonyos ellenállás a javaslatunkkal kapcsolatban. A tematikai koncentrációt illetően el kell mondjam, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos prioritásokra koncentráljunk, növekedésre, munkahelyekre, versenyképesnek kell lennünk a, hol, a holnap gazdasága érdekében. Fontos tehát a környezetvédelemre, eh, környezetre koncentrálni, az alacsony szénkibocsátású gazdaságot támogatni. Eh, múlt, het, múlt héten az Európai Bizottság elfogadta a zöld bolygó anyagot. A tematikus koncentráció egy rugalmas rendszer, a kategóriák szélesebb körűek, mint korábban, és ezeknek a kategóriáknak a definícióját a tagállamoknak kell megadni. Az N plusz 2-höz való visszatérést illetően itt megint tudomásul vettem az önök aggodalmait. Az egyszerűsítési eh, intézkedésekben a gyors eljárást választottuk, és ezt támogatjuk. Sok eh, kritikát hallunk a késlekedéssel kapcsolatban, főleg ami azt illeti, hogy a vidékfejlesztési alapokat periódusok között át tudjuk vinni, Az Európai Bizottság azt gondolja, hogy az N plusz 2-re való visszatérés lehetséges. Az egyszerűsítés tette ezt lehetővé. És azt gondoljuk, hogy az N plusz 2-re való visszatérés mindenképpen jó a politika, a politikánk hitelességét tekintve, és ennek szempontjából. Ami az Interreg témáját illeti, osztom az önök véleményét, mely szerint ez egy nagyon fontos téma. 30 millió polgárról van szó, akik határmenti térségben élnek és a határokon átnyúló együttműködés számukra elengedhetetlen. Karl Heinz egy három ország, tehát egy ország háromszögből érkezik, három ország határos egymással ezen a, ebben a régióban. Aztán a tengeri komponens is fontos. Az Azori szigeteki kollega itt van előtt, itt ül előttem, a Kanári-szigeteken tudtunk egyeztetni múlt nemrégiben erről a problémáról. Aztán azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság még mindig elkötelezett a tengeri együttműködés mellett. Egyéb témák, urbán dimenzió, a közös rendelkezések is abból indulnak ki, hogy közelebb kell vinni a polgárokat Európához, illetve Európát a polgárokhoz, és ez különböző urbán, urbánus vagy városi kezdeményezéseken keresztül is megvalósítható, ami a dinamikus fejlődést teszi lehetővé az új javaslattal a regionális fejlesztési alapok 6%-a 6 a a fenntartható városi fejlesztésre fordítható. Ez lehetővé teszi a, a polgármestereknek, városoknak azt, hogy a stratégiájukat jobban tervezzék meg. Ezt önök is tudják, hogy a helyszínen jobban tudják, a régiókban jobban tudják, hogy mire van szükség, mint a fővárosokban. Az európai városi kezdeményezés egy új koherens megközelítést tesz lehetővé, amelyben az összes eszközt lehet kombinálni. Egy egységes program közvetett igazgatással a bizottság részéről. Az eszközöket, a programokat az Urbát, az Urban Innovation Act, az Urban Development network a Knowledge Provider programokat egy tető alá hozzuk. Ez tehát a közvetett igazgatásban valósulna meg, ez az Városi Innovative Actions-hez hasonló igazgatási keret. Most a Digi régióban van egy single point, amely a városi fejlesztési programokkal foglalkozik. Hogyha kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban, akkor a DG régióhoz lehet fordulni. Ami a, az áfát illeti, 2014 és 2020 közötti szabályok jogbizonytalansághoz vezettek, sok interpretációs kérdés merült fel, és ezek a rendelkezések a nemzeti áfa szabályokra vonatkoztak, és arra, hogy ez visszaigényelhető-e vagy nem. Ez nehézségeket vet fel az áfa nemzeti áfa szabályok különbözőségei miatt. Ezért eh, igyekszünk egyszerűsíteni a kez a kedvezményezettek és a programozási hatóságok eh, részére egyszerű szabályt javaslunk 5 millió alatti projektek esetében, az áfa e, támogatható, az ezen fölötti projektek esetében nem. Tehát nem a nemzeti áfa szabályozástól függ ez. A legtöbb program, amelyre pályáznak, 5 millió alatt van, tehát a programok nagy részét érinti ez az egyszerűsítés. Ezzel egy időben a legnagyobb pénzügyi volum, volumen, tehát a több mint 5 milliós programok esetében nem támogatható az ÁFA, de igyekeztünk a beruházási költségvetések, költségvetést itt igénybe venni. A nemek közötti egyenlőség, a diszkriminációmentesség megvalósulása nagyon fontos ebben a politikában is, de el kell, hogy mondjam, hogy ezek az elvek, ezeket mindenképpen tiszteletben kell tartani, hiszen ezek a közösségi vívmányokban is eh, szerepelnek, és az alapjogi kartában egyaránt, és ebben a kontextusban kell tekinteni erre a kérdésre. Fontosnak tartjuk, hogy a e, programozásban, a partnerségi e, egyezményekben, a program kialakításában ezt e, figyelembe vegyék. A, de, azt terveztük, hogy a következő évek, az évben, amikor is nagyon sok választás lesz, helyi választások is, azért fogunk küzdeni, hogy több nőt válasszanak meg, főleg a adminisztrációba, tehát a, a közigazgatásba. Gyakran azt látjuk, hogy nem jelöltetik magukat a nők polgármesternek, illetve helyi képviselőnek. Fontosnak tartjuk, hogy a amikor elkezdjük a jövő évi programot, amikor is az, azért küzdünk, hogy több nő legyen a közigazgatásban, támogatást kapunk. Ami a Brexitet illeti, tudják, hogy az Európai Bizottság javasolt egy kilépési egyezményt az, Európai, az, az Egyesült Királyság parlamentjének döntésére várunk. Nyilván nagyon szomorú ez a helyzet. Olaszország és az Egyesült Királyság esetében felmerült ez 75-ben, eh, amikor a bányákat bezárták. Most felmerül, hogy 27-en hogyan tudunk eh, tovább lépni. Meglátjuk, hogy december 11-én az alsóházban hogyan döntenek. Végül pedig hadd hangsúlyozom, hogy mindig nagy figyelemmel hangs, hallgatom az önök aggodalmait. A kohézió nagyon fontos, meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk a forrásokat jobban, célzottabban felhasználni, a lehetőségeinkkel élni. Örülök annak, hogy támogatják önök is az egyszerűsítési folyamatot, hiszen négy éve ugyanazokat a panaszokat hallom, akárhova is megyek, a bürokrácia, a komplexitás, több mint 80 egyszerűsítési intézkedést javasoltam, örülök annak, hogy ezt támogatják. Ez is fontos, hogy a tagállamok is támogassanak bennünket, mert hogyha itt egyszerűsítünk, deregulálunk, azokban a rendelkezésekben egyszerűsítünk, amelyeknek a száma egyébként jelentősen csökkent, hogyha ezek után túl teljesítenek a tagállamok, akkor ezzel a kedvezményezettek vagy a pályázók élete nem lesz könnyebb. Közös feladatunk az egyszerűsítés. Nagyon örülök, hogy hogy önök barátainként lépnek fel, amikor arról beszélek, hogy egyes témákban, egyes ügyekben van előre kell lépnünk, vagy, vagy rugalmasságra van szükség, akkor tudják, hogy ezek nagy kihívások, és ezekben nagyon fontos megoldásra jutni. Nagyon fontos, hogy ez megegyezzünk, a tanács és a parlament nagyon szűkre szabott az időnk. Most üléseztünk a kollégiumban, Nos, azt reméljük, hogy a következő pénzügyi tervben együtt a rendelet, pénzügyi tervet, a rendeletet az európai választások előtt el tudjuk fogadni. Ez elengedhetetlen, elengedhetetlen az annak érdekében, hogy 2021-ben kezdhessük a programokat. Nem vagyok benne biztos, hogy minden tagállam megtanulta a leckét, és tanult a múlt hibáiból. Azt gondolom, hogy a, hogyha túlmegyünk az európai választásokon, és azelőtt nem tudunk megegyezni, akkor még jobban el fogjuk ezt halasztani. Azt gondolom, hogy közös közös fellépésre van szükség ahhoz, hogy meg tudjunk egyezni az európai választások előtt a pénzügyi tervben. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek, a véleménykészítőknek. Nagyon hálás vagyok hogy együtt küzdenek velünk, a régiókkal szövetségben dolgozhatunk egy olyan politikán, amely segít a regionális politikát modernizálni, környezetbarátabbá tenni, és ezzel igyekszünk az emberek életét könnyíteni. Köszönöm szépen, elnök urak! Köszönöm a közös munkát! És nézzük, hogy lássuk, hogy mire jutunk a mandátum utolsó időszakában. Minden jót, sok szerencsét kívánok, ebben az évben már nem lesz együttesülésünk, mindenkinek minden jót kívánok a téli szünetre, a legjobbakat a családjuknak, szeretteiknek, és köszönöm a közös eredményeket, sikereket, amelyeket a polgárok érdekében értünk el. Köszönöm szépen! Euh, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm ezt a nagyon jó vitát, amivel beindítottuk a mai plenáris munkákat. Biztos vagyok benne, hogy eredményeket fog ez hozni a jövő évben, amikor reméljük, hogy ismét találkozunk, addig is a legjobbakat kívánjuk önnek. Remélem, hogy folytatni tudjuk és be tudjuk fejezni mindazt, amit együtt kezdtünk el. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, tovább lépünk napi rendünkön. A közleményekre térnék vissza. Az Európai Vállalkozói Régió 2020-as díj pályázati kiírása november 19-én megtörtént, a Gráci KKV gyűlésen. Ahogy bizonyára tudják, ez az európai kiválóságot és a vállalkozói szellemet, valamint a KKV-knak kedvező szakpolitikákat bevezető régiókat díjazza. A területeknek nagyon komoly láthatóságot ad, ezért mindenkit java, bátorítok arra, hogy jelöltesse magát, jelöltesse a régióját. Minden terület számára nyitott ez a lehetőség, nem csak a régiók számára, hanem a határokon átnyúló régiókra, a városokra, a településekre is vonatkozik. 2019. március 27-e a pályázatok benyújtási határideje, további információt találhatnak a terem előtti asztalon. Aztán a 2019-es ülés menetrendünket kell megszavazni. Felhívom a március 14-15-i dátumra a ö, figyelmüket, amikor Bukarestben, Romániában lesz városok és régiók csúcsa. Kérem mindenki már most jegyezze fel ezt a dátumot a naptárjába. Aztán dossziéjukban két dokumentum találnak a IT felirattal. Ezek elégedettségi felmérések arra vonatkoznak, hogy milyen számítástechnikai igényeik vannak, illetve adminisztratív és pénzügyi ügyei kiintézése során milyen informatikai eszközökkel tudnánk segíteni, illetve ezeket a rendelkezésre állókat hogyan tudnánk javítani, illetve milyen magyarázatokra van szükség az informatikai eszközök használatának magyarázatával kapcsolatban. Nos, azokra gondolunk itt, amiket otthon tudnak használni. Ennyit szerettem volna, kellett volna elmondanom mindjárt az ülés elején, de most tettem meg, és elfogyasztottuk az aperitívet, az előételt, és most rátérhetünk a főételre. Rengeteg véleményt kell elfogadnunk, kezdjük is meg rögtön egy nagyon fontossal a munkát. Ez a közös rendelkezésekről szóló rendeletről szóló vélemény, Katusa Marini és Mihály Schleider tagokat kérem, hogy foglaljanak itt helyet mellettem a pulpituson, és kezdjük meg a munkánkat. Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes kollégának is. Először szeretnék köszönetet mondani kollégámnak. Talán mindenki tudja, hogy Schneider elnök úrral együtt készítettük el ezt a jelentést, ezt a véleményt, nagyon jó volt az együttműködés, ezért szeretnék neki köszöntet mondani, hónapokig dolgoztunk együtt, és köszönet a tanácsadóinknak is, Kaporic és Fenner kollégáknak. Köszönet a Kotter bizottságnak is, egyhangulag fogadták el ugyan, ugyanis ezt a véleményt. Egyetértettek tehát a véleményünk tartalmával. Azt gondolom tehát, hogy sikerült egy olyan véleményt létrehozni, amely megfelel a Légiók Bizottság összes tagja véleményének. Én azt gondolom, hogy nem csupán a munkánkat hitelezik, vagy ismerik el bizalommal, hanem ez alapvetően egy olyan nagyon fontos dokumentum, amely meghatározza majd a helyi és regionális önkormányzatok életét. Az elmúlt hónapokban, sőt az elmúlt két évben mindent megpróbáltunk megtenni azért, hogy igazi szövetség jöjjön létre a kohézió mellett, az összes régióval, az összes önkormányzat, helyi önkormányzattal megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot. A politikai ajánlások és a jogalkotási javaslatok keretein belül, vagy ezen, ezen ezeken a kereteken belül szerettük volna a lehető legnagyobb tartalommal megtölteni ezt a véleményt. Azt szerettük volna kifejezni, hogy a kohézió az Európai Unió legszebb arca. Jó lenne, hogyha minden európai polgár tudná, hogy a kohéziós politika segített, nekünk, segített. A vélemény tervezethez kapcsolódik 78 módosító is. Ennél több volt, de néhány sikerült bevenni a szövegben. Van 38 politikai javaslatunk is, és nagyon sok olyan. És alapvetően az a lényeg ennek a vélemények, hogy tartsuk meg a kohéziós politikát struktúrájában alapvetően három típusú régió vonatkozik ez. Az elkövetkezendő hónapokban még azért sokat kell gondolkodni azzal kapcsolatban, hogy a kap, illetve a közös mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika pontosan hogy fog kinézni az integrált megközelítés a strukturális alapok, beruházás, illetve a vidéki beruházások között milyen kapcsolat lesz majd. Nos, a szociális alap, illetve a szociális alap plusz is fontos, hogy megfelelően szerves részei legyenek majd annak a szakpolitikának, amelynek a legfőbb célja a kohézió. Új stratégiát kell létrehoznunk, egy megújult stratégiát, amelynek a legfőbb célja a fenntartható fejlődés, hangsúlyoztuk az egyszerűsítés problematikáját, és bizonyos dolgokat már átvettek, más, egy, más területeken úgy véljük, hogy még lehet azért sokat javítani. Szeretnénk megkönnyíteni a helyi és regionális, helyi és regionális önkormányzatok életét, a kedvezményezettek életét, akik lehetnek polgárok, vállalatok, jó lenne, hogyha könnyebben hozzáférhetnének a különböző eszközökhöz, és úgy véljük, ez javaslat is, hogy meg kéne tartani meg kéne tartani az N plusz 3 szabályt, és el kéne felejteni az N plusz 2 szabályt. Erre kiváló alkalom az új mandátum, illetve az új programozási időszak kezdete. Ez egy olyan javaslat, amit a Régiók Bizottsága már többször megfogalmazott, de még mindig úgy gondolják egyesek, hogy a makrogazdasági feltételrendszer a kohéziós politikában meg kell, hogy maradjon. Mi másképp gondolkodunk, úgy véljük, hogy a partneri kapcsolatot maximálisan vállalni kell, még az európai szemeszterben is a helyi önkormányzatok és regionális önkormányzatok közötti partnerségről van szó. Úgy gondolom, hogy a közös rendelkezések amiket nem csak bemutatni kell, hanem úgy véltük, hogy a mi feladatunk az, hogy politikai ajánlásokat is megfogalmazunk, megpróbáljuk tehát javítani az eredeti javaslatot, és ahogy Kréci asszonynak is elmondtuk, szeretnénk mindig a bizottság rendelkezésére állni, hogyha kíváncsiak lennének az európai önkormányzatok véleményére, és jó lenne, hogyha a kohéziós politika célkitűzését jobban meg tudnánk valósítani. Köszönöm szépen, köszönöm az együttes munkát, és köszönöm az összes ötletet, gondolatot, észrevételt, amelyeket az Európai Régiók Bizottságának tagjaitól kaptam. Köszönöm szépen. Schneider úr következik, a társ véleményíró. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előttem szólónak, a Máriné asszonynak. Az ön által elmondott köszönetnyilvánításhoz csatlakozom, a titkársághoz, a kollégákhoz intézett köszönetnyilvánításhoz csatlakozom. Az ön által elmondott tartalmi pontokkal is egyetértek, nem fogom ezeket megismételni, közösen dolgoztuk ki. Ami fontos az, hogy egyetértünk részben azzal, amit benyújtottak, de még mindig vannak fontos, konkrét módosító javaslatok, amelyekkel nem vagyunk elégedettek. Krecu asszonynal folytatott vitánk sem vitte ebben előre bennünket. Nem volt az a benyomásom, hogy túl nagy engedményeket tett volna. A tanács és a parlament térfelén pattog most a labda. A mi javaslatainknak most a tanács és a parlament felé, vagy az ő asztalukra kell eljutni. Ami jó, az az, hogy a parlament a döntéshozását elhalasztotta. A strukturális alapok, alapról nem decemberben, hanem januárban fog dönteni. A szakmai bizottságban több mint három ezer módosító javaslat született ezzel a javaslattal kapcsolatban, és csak áprilisban lesz a plenárison a szavazás. Van még időnk tehát, hogy egyeztessünk a parlamenti képviselőkkel. A legfontosabb pontok N plusz 2, N plusz 3. Teljesen világos, hogy az N plusz 2 ellen és az N plusz 3 mellett tettük le a garas társfinanszírozás. Egyértelműen kiálltunk az EU társfinanszírozási szintek csak csökkentése ellen. 70% az átmeneti régiók számára ez a véleményünk. Miért van ez így? Azért, mert azt szeretnénk, hogyha a kohéziós politika, a strukturális alapok hatékonyan dolgoznának, működnének az, az elkövetkezendő időszakban. Hogyha a periódust, az ütemet és a társfinanszírozást is csökkentjük, akkor annak az előfeltételei teremtjük meg, hogy a kohéziós politika eredményei elmaradnak az idei, vagy a jelenlegi periódus eredményei mögött és már az jelenlegi periódusban is nagy problémáink vannak. Hogyha nem változtatjuk ezt meg, akkor ez csak súlyosbodni fog. Még egy dolog, a támogatások hatája. További GDP indikátorokat dolgoztunk ki. Már én képvis, kollégám ebben részt vett, de úgy tűnik, hogy a demográfiai problémákat nem vesszük figyelembe, pedig ezek nagyon sok európai régióban felmerülnek. Ezek mindenképpen akadályozzák a versenyképesség erősítését, és akadályozzák a növekedés erősítését. Tehát nem tudjuk így a strukturális alapokat javítani. Nincs értelme annak, hogy a demográfiai problémákat ne vegyük figyelembe a, a szétosztásnál pedig ez egy a, a, a be, avatkozási logikának egy kulcsfontosságú pontja a demográfiai viszonyok figyelembevétele. Aztán az egyszerűsítés. Igaz, hogy az Európai Bizottság jó javaslatokat tett a bürokrácia leépítésére, a, az adminisztráció egyszerűsítésére. A Task Force-ban folytatott munkánknak is jó hatása van. Itt márciusban tettünk már javaslatokat, és májusban az Európai Bizottság olyan döntéseket hozott, határozatokat hozott, amelyekben nagyban figyelembe vette ezeket. De ez nem megy elég messze. Nagyon konkrét javaslatokat kaptunk a gyakorló szakemberektől, nem a politikusoktól, arra, hogy hogyan lehet az adminisztrációt, adminisztrációs terheket csökkenteni. Most azt hallom az első tárgyalási fordulóból, hogy főleg a tagállamokban Számos javaslat merült föl mindenféle részletszabályozásra, amelyet majd be kellene venni a rendeletbe. Tehát ott, ahol az Európai Bizottság csökkentette az adminisztrációs terhet, ott a tagállamok a tárgyalások során rátesznek egy lapáttal. Tehát pontosan ez az a rossz út, amit el kellene kerülnünk. Még inkább le kellene építenünk a bürokráciát, és felmerül annak a veszélye, hogy a tárgyalások során nem ezt érik majd el, hanem hanem még súlyosbítják a bürokratikus problémákat. Ezzel felmerülhet annak a veszélye, hogy nem kerül sor a beruházásokra, a programok kidolgozására, mert mindenki csak a szabályokat bogarásza és próbálja kisilabizálni, hogy milyen szabálynak kell megfelelni. A parlamenti képviselőkkel, a tagállamokkal egyeztetnünk kell ahhoz, hogy a közös célunkat elérjük, ami nem más, mint a strukturális alapok hatékonyabb alkalmazása a következő időszakban. Ez az MFF fel, hogyha ez nem sikerül az MFF-et időben elfogadni, akkor az nagyon nagy hátrány lesz, és nagyon fontos, hogy a kapcsolatainkat használjuk ki, hogy egy gyors elfogadást támogassuk, de hát az optimizmusom nem határtalan ezen a területen. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, a munkáját, és hogyha ma egy egyértelmű szavazási eredménnyel elfogadjuk ezt a véleményt, akkor ez a többi intézményre is hatással lesz. Ha azt mondjuk, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak ez a közös véleménye, akkor ezt meg fogják hallani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni még az általános vitában? akkor ahogy érzem, hogy a biztos asszony jelenlétében az általános vitát már lefolytattuk. Én is megosztottam a bölcsességeimet önökkel, módosítom, következnek egyes. Három van egyébként egyes mellette, ellene Elutasítottuk. Kettes módosító indítvány mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hármas mellette. Ellene. Elutasítottuk. Záró szavazás következik a vélemény mellett, kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyhangulag. Gratulálok a két előadónak, a munkájukért. Illetve a még előttük álló munkához kívánok sok szerencsét. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Szociális Alap Pluszról szóló rendeletről van szó. Kérem, Angel Luis Sánchez Muntot, aki Susana Díaz Pacheco véleményszerző asszonyt helyettesíti, hogy fáradjon ide föl mellém, és mutassa be a véleményt. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Tisztelt előadó, öné a szó. Buenas tardes a todos y a todas. Jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot kívánok! Tehát elnök úr is sajnos Susana Díaz Pacheco asszony nem tudott eljönni ide a mai napon. Szeretnék köszönetet mondani a közös munkáért. Nagyon jó volt a közös együttműködés a frakciókkal, a tagokkal, illetve az érintett felekkel. Az Európai Szociális Alap Plusz rendezése, illetve a rendelet nagyon fontos számunkra, az európai helyi és regionális önkormányzatok számára. Az alap ugyanis az egyik legfőbb eszköze az Európai Uniónak, amivel a személyekbe ruház be. A vázlatot az első tervezetet októberben mutatta, mutatták be a Koternek, és nagyon nagy többséggel elfogadták. A mai változat 47 ajánlatot javaslat a az Európai Bizottság rendelet, java, rendelet tervezetére, és több mint 20 politikai ajánlást. Röviden megpróbálnám összefoglalni, hogy mit tartalmaznak ezek, illetve hogyan is néz ki ennek a változatnak a struktúrája. Számunkra pozitív és szükséges az, hogy a mindannyiunk által ismert, ismert célkitűzések, a hagyományos szociális alap célkitűzések, amelyek a munkavállalással, illetve a képzéssel foglalkoznak. Ezek kiegészüljenek újabb célkitűzésekkel, szegénységcsökkentés, bevándorlás, stb. stb. Nos, ugyanakkor az új van egy új olyan forgatókönyv is, ami szerint kevesebb lenne a tartalma, tehát kevesebb pénzt kapna a szociális alap, ettől is félünk, illetve hát megfogalmaztuk ezzel kapcsolatos véleményünket is. Azt gondolom, hogy a régiók helyzetéhez is, mindenképpen helyzetére is figyelemmel kell lenni. A rendelet tervezet a gazdasági, szociális és területi viszonyokhoz jobban kötni ezt az alapot. Ez azt jelenti tehát, hogy nem ágazati eszközt szeretnénk a szociális alapból faragni, hanem, hanem a kohéziós politika egyik alapeszközének. Így a legkevésbé fejlett régiókat kell leginkább támogatni. A 172-es cikk értelmezésében például, ahol demográfiai kihívásokról van szó, a hegyi, a szigeteken elhelyezkedő, a határokon átnyúló régiókat, illetve az ultraperiférikus régiókat. A helyi és regionális önkormányzatok vizibilitása nagyon sokszor igen csekély ezzel kapcsolatban. A helyi és regionális önkormányzatoknak mindenképpen nagyobb lehetőséget kell adni ahhoz, hogy jobban hozzáférhessenek ezekhez az alapokhoz. A struktúrát tehát úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a helyi viszonyoknak, akkor is, hogyha akkor is, hogyha decentralizált rendszerről van szó. Azt gondolom, hogy a célunk az, hogy a társadalom méltányosabb legyen, és ne legyenek ekkora egyenlőtlenségek. Az emberekbe kell beruháznunk, főleg azokra kell odafigyelnünk, akik, a, akikre a válság a legnagyobb terhet rótta. Jó lenne, hogyha a polgárok jobban tisztában lennének azzal, hogy mi is az európai projekt. Ilyen szempontból a vélemény a legrászorulóbbakat emeli ki, a fogyatékkal élőket, illetve a gyerekeket. Nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését, mindenképpen meg kell könnyíteni ezt a folyamatot. Garantálni kell azt, hogy az alap ezzel is foglalkozzon, és nagyon fontos az, hogy megfelelő regionális és helyi bontású statisztikát is kapjunk ezekről a kérdésekről, hiszen a, a régiókon belül, illetve az egyes tagállamokon belül igen nagy különbségek lehetnek. A szociális társadalmi innováció felé való elmozdulás is nagyon fontos. Véleményünk szerint ez egy új munkairány lehet a szociális politikában. A vélemény javaslata többek között az is, és ez megfelel a frakció javaslatának, az, hogy az Európai Szociális, a Szociális Alap Pluszt a, fenntarthat, a fenntartható fejlesztési célokkal megfelelően összeegyeztethetően kell kialakítani mindannyiunkra vonatkoznak ezek a célkitűzések helyi szinten is, regionális szinten is, tagállami és európai szinten is. Ahogy említettem, ahogy említettem, megpróbáltuk azt elérni, hogy a szöveg továbbra is az embereket tartsa a ennek az alapnak a központjában a fiatalokat, a fogyatékkal élőket, a migránsokat, a rászorulókat, az időseket. Nagyon fontos az, hogy a helyi és regionális önkormányzatok érdekeit is védjük. A mi szerepünk alapvető fontosságú ennek az alapnak a megvalósításában, a régióinkban és a városainkban. Ahogy említettem, az összes frakció véleményét meghallgattuk, összegyűjtöttük, Megpróbáltuk a különböző dimenziókat, szempontokat figyelembe venni. Az volt a célunk, hogy ez a rendkívül fontos vélemény, az európai önkormányzatok számára fontos vélemény a lehető legnagyobb konszenzust élvezze a szavazás során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki kíván még az általános vitában hozzászólni? Senki nem jelentkezik, de azt gondolom, hogy ezt a témát is már lefettük a korábbi vitában, ezért vizsgáljuk meg a módosító indítványokat. Egy kicsit bonyolultabb lesz most a helyzet, mint az előző esetben. Egy blokkban szavazunk az egyes kettes módosítókról, mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette. Ez egy technikai hibáról szól mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Azt javaslom, hogy egy tömbben szavazzunk az ötösről és a harmincasról, Nincs kifogás mellette, tehát ellene elutasítottuk. A hatos következik mellette. De az ötös nem fogadtuk el. Six, qui est pour? Contre. Hatos mellett, ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette. Ellene elfogadtuk. Együttesen szavazunk a 9-es R és a 31R-ről együtt szavazunk ezekről. Tehát mellette, mivel nem volt kifogás, ellene elfogadtuk. ezzel a 9, 31, 32, 33, 34-es okafogyottá válik, a 10-es módosító okafogyottá teszi a 15-öst egyébként, emellett kiszavaz, ellene, elfogadtuk, 11-es mellette, nem, ez majd a 12-es üti ki, emellette, 11-es mellett, ellene, elutasítottuk, így hát szavazunk a 12-esről is mellette, ellene elfogadtuk. Azt javaslom, hogy egy blokkban szavazzunk a 13-14-esről mellette ellene. Elfogadtuk. A 15-ös már okafogyott, 16 mellette ellene elutasítottuk. 17 mellette ellene elfogadtuk. 18 mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene elutasítottuk. Nem, nem vagyok benne biztos, úgyhogy elektronikusan is szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 20-as mellette. Ellene elfogadtuk. 21 mellette. Ellene elektronikusan szavazunk ismét. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk ezt a módosítót. Egy blokkban szavazunk a 22-23-asról mellette. Ellene. Elfogadtuk. 24 az előadótól. Ez a 24, 25, 26, 27-est helyettesíti mellette. Ellene. Elfogadtuk. 28-29-ről egy tömbben szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Az előzőek figyelembevételével a 35-ösre ugrunk tovább, mellette, ellene, elutasítottuk, 36 mellette, ellene. Elektronikusan szavazunk ismét. Csak Le vote est clos et l'amendement est rejeté. Amendement... elutasítottuk. 36-os, 37-es mellette ellene elutasítottuk. 38 mellette ellene elutasítottuk. 39, ez a 40-es kiüti mellette, ellene Elutasítottuk, a 40-esről is szavazunk mellette, ellene elutasítottuk. 41 mellette, ellene elutasítottuk, 42 mellette, ellene elutasítottuk. 43-as mellette Megadom a szót a 43-mal kapcsolatban. Senyalar. Csak azt szeretném jelezni, hogy a szociális mutatók esetében, amit figyelembe kell venni a GDP és más gazdasági mutatók mellett, tehát ezek nagyon fontos mutatók. Van egy olyan például, amit talán meg, érdemes megmagyarázni. A bevándorlók integrációját mutatja ez. Nem csupán a nettó bevándorló, bevándorlói adatokat kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy ki fér hozzá az egészségügyhez, kinél, kikér lakhatást, kikér oktatást. Tehát azt próbáljuk elérni, hogy az érintett, főleg határmenti régiók több támogatást kapjanak. Köszönöm, más nem kért szót, úgyhogy szavazunk a 43-as mellett ellene. Elektronikusan szavazunk. Le vote est clos et... Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 44-es mellette ellene elfogadtuk. 45 a jelentéstevőjé mellette, ez 45-46-os kiütné, negy, ellene elfogadtuk, 47 mellette, ellene elfogadtuk, 48 mellette, ellene elutasítottuk. 49 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 50-es R mellette. Ellene. Elfogadtuk. 51-es. Ez az 52-t ütné ki mellette. Ellene. Elutasítottuk. 52 mellette ellene elfogadtuk, és végül az 54-es mellette ellene elfogadtuk. A teljes véleménytervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk a véleményt, gratulálunk mindazoknak, akik részt vettek az elkészítésében. L'ordre du jour appelle a napi rendünkön az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohéziós alapról szóló rendelet témája következik. Felkérem az előadót, Michel Riesbermant, hogy csatlakozzon itt a pulpitusom hozzám, és mutassa be a véleményét.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 iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het belangrijke... Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített a vélemény megírásában. Nagyon jó volt az együttműködés a Régiók Bizottságának tagjaival, López úrral, őt külön kiemelném. Köszönet a tanácsadomnak is, aki itt a bal oldalamon ül, Sokat dolgoztunk ezen a véleményen, reméljük ez meglátjuk, meglátszik majd az eredményem. A különböző érdekelt felekkel is jó volt az együttműködés, illetve az Európai Parlamenttel is nagyon érdekes és elmélyült vitákat tartottunk, több parlamenti szakbizottsággal is egyeztettünk. Az Európai Parlament egyébként már sokkal előttünk jár ennek a témának a megvitatásában. Reméljük, a mi véleményünk nem késett el nagyon. Úgy vélem, hogy alapvetően eléggé, tej, eléggé teljes a konszenzus a, az Európai Parlament és a Régiók Bizottságának véleménye között. Nagyon fontos az ilyen típusú partneri kapcsolat, hiszen gyakorlatilag ugyanazon értékek mellett állunk ki, mi is, illetve az Európai Parlament is. Kricu, biztos asszony, jelenléte kiváló alkalom volt arra, hogy az eszmecserét megtartsuk, úgyhogy azt gondolom, hogy nem kell ezt hosszasan kifejtenem, hogy miről is van szó itt ebben a véleményben, úgyis hosszú ez a nap. Az Európai Bizottság javaslatával azt gondolom, hogy nagyon fontos lépést teszünk előre, modernizáljuk a kohéziós politikát, és egyszerűsítjük a kohéziós politika végrehajtását. A kohéziós politika még mindig, tehát továbbra is mindenki számára elérhető lesz, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely az európai polgárok mindennapjait eh, határozza meg, sőt, ez talán az egyetlen ilyen szakpolitika. Az alapok, ezek az alapok a társadalom eh, minden rétegéhez eljutnak, a Horizont 2020-ra gondolok, vagy az InvestEU-ra. A KKV-k is érzik ezeknek az alapoknak a hatását. Több módosító is született a Koterben is, illetve a mai napra is elkészült egy pár. Én azt mondanám, hogy én arra kérném önöket, hogy a módosítók ellen szavazzanak. Nem volt egyszerű ezt mondani, sokszor voltak ellentmondásos módosítók is, sokszor választásra kényszerül az ember. Öttinger biztos úr, Öttinger úr azt mondta egyszer, hogyha, ilyen, hogyha, hogyha nagyon sok a módosító, akkor lehet, hogy az eredeti pozíció, az eredeti javaslat jó volt. A módosítók között a legfontosabb téma a tematikus koncentráció volt, illetve az önkormányzatok szerepe. A véleményben megpróbáltam megerősíteni a területi koncentrációt, viták zajlottak erről a témáról is, de hogyha a régiók nem veszik a sorsukat a saját kezükbe, akkor ezt vajon kiteszi meg helyettük. Aztán a százalék arányok körül is kialakult némi vita, vagyis az egyes témáknak mekkora összeget kell szentelni a költségvetésből. Próbáltam elérni azt, hogy valamilyen módon összeegyeztessem a különböző javaslatokat. Aztán az ultra perifériás régiók szerepe, illetve más rászoruló vagy sérülékeny régiók kérdése derogációkról van szó itt. Valójában el kell dönteni, hogy ezeket a derogációkat megadjuk-e, vagy megadják-e ezeknek a régióknak, vagy nem. Az Európai Bizottság az Európai Bizottság javaslata nem túl specifikus a célkitűzések tekintetében. Ez pedig valószínűleg azt jelenti, hogy elég rugalmasan lehet végrehajtani a, ezt a szakpolitikát. Úgy velem, hogy hogyha a derogációk listája túl hosszúra nyúlnak, akkor nyilván megnehezedne ennek a szakpolitikának a gyakorlati végrehajtása is, vagy végrehajthatósága. Mindenkit arra kérek, hogy ne bonyolítsuk a szöveget, és próbáltunk csak olyan dolgokat bevenni a véleménybe, amelyek tényleg szükségesek a végrehajtáshoz. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleményéhez. Nem csak azért, mert a finanszírozás nagyon fontos a régiók számára, hanem azért is, mert nagyon sok lehetőség merül fel ezekben, amikre óriási szükség van, szüksége van az állampolgároknak. Az ERFA sokat segített a városoknak és a régióknak, és rendkívül fontos, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket a példákat, hogy tudatosítsuk a közvéleményben ezeknek a sikereknek a létezését. A strukturális alapok további is fontos, hogy a régiókhoz eljussanak, és erős üzenetet küldjünk az európai intézmények és tagállamok felé. A Kohéziós Szövetsége, a Régiók Bizottsága megmutatta azt, hogy hogyan tudjuk a struktúrás alapok történeteit elmesélni. Szerintem több ilyen példára lenne szükség. Köszönöm szépen, elfogadásra ajánlom a véleményt. Elnök, köszönöm szépen, más felszólási kérelmet nem látok, ezért aztán a módosítók megszavazására térünk át. Egyes mellette ellene elfogadtuk kettes mellette, ellene, elutasítottuk, hármas mellette, ellene, elutasítottuk, négyes az előadótól, ez az eredeti 4-es 5-ös helyett lenne, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos az előadótól, ami a 6-tól 8-ig fedné le a módosítókat, mellette ellene elfogadtuk. 9-es R, a 9-től 12-ig lévő módosítók helyett mellette ellene elfogadtuk. 13-as az előadói módosító mellette ellene elfogadtuk. Előadói 15-ös, 15-17 helyett mellette ellene elfogadtuk. 18-as mellette ellene elutasítottuk. 19-es az előadótól, az eredeti 19 helyet mellette ellene elfogadtuk 20-as mellette ellene elutasítottuk 21-es mellette ellene elutasítottuk 22 mellette ellene elutasítottuk 23 mellette ellene elutasítottuk 24 mellette ellene elutasítottuk Következik a zárószavazás, a vélemény mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. A vélemény tervezetet is elfogadtuk egyhangulag. Gratulálok az előadónak. Le prochain avis. A következő vélemény az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó konkrét rendelkezések, az úgynevezett Interregről szóló rendeletről van szó. Mária Antoinette Mopertű asszonyt kérem, hogy fáradjon ide, és mihelyt elfoglalja helyét, meg is adom neki a szót.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 Nos, az a területi együttműködés, az Interreg az leginkább látható, az egyik legláthatóbb politikai megnyilvánulása a regionális fejlesztésnek a polgárok számára. A helyi önkormányzatok, regionális önkormányz, önkormányzatok tapasztalatot cserélhetnek a kontinensen, és már nincs benne csak belső határok. És nagyon fontos a ez a kohézió szempontjából, a harmadik országokkal való együttműködés szempontjából, amelyekkel együttműködnek a régiók, és amelyeknek ugye külső határaik vannak az Európai Unióban. Az elmúlt hónapokban számos ülésen egyeztettünk a témával kapcsolatban, és most nem csak a szabályozási technikát, hanem a regionális fejlesztés, szociogazdasági fejlődést figyelembe vesszük, Európa az együttműködésen alapuló projektek kidolgozásán fáradozik, és ez lehetővé teszi a szomszédos országokkal való együttműködést is. Nagyon örülünk annak is, hogy az Európai Bizottsági Javaslat az egyszerűsítésre és a szinergiára is koncentrál, különös tekintettel a harmadik országok tekintetében bevette egy fontos cikket, amely a kis projektekről szól, amelyet a, szakbizottság, amelyet a regionális bizottság már javasolt. Kis projektek, kis pályázatok, amelyek lehetővé teszik, hogy a lehető legtöbb európai vegyen részt ebben az együttműködésben. Annak is örülünk, hogy elismerték azt, hogy az, a, a ultraperiforikus régióknak különleges e, adottságaik vannak, és ezért szükségleteik is vannak, és ezt a hármas pillérben figyelembe veszik. Aztán az IMI lehetővé teszi, hogy a, reg, a regionális fellépéseket erősítsük, és ahogy Makula említette, ez a specializációt is megerősíti. A azt is fontosnak tartjuk, hogy a Koterben ebben megállapodtunk, hogy a szövegnek néhány részét javítani kell. Hogyha azt akarjuk, hogy az együttműködés minden régiónak előnyére váljon, ez könnyen megvalósuljon, és több szinten eh, hozzon sikereket, és a szubszidiaritás minden szintjét figyelembe vegye. Ahogy ez a biztos asszony is emlékeztetett rá, ezzel Európa közelebb kerülhet a polgárokhoz. Ez a kísérleti projekt, amelyet a Kotárban kidolgoztunk és amelyet bemutatunk, az európai parlamenti, egy európai parlamenti képviselővel, Animóval együtt került kidolgozásra, és nyilván Marini Schneider, Schneider jelentésével együtt ad egy egészet ez a javaslat. A kohéziós politika 2,5-3 százalékát kellene, hogy kitegye az Interreg finanszírozás, és ezzel javi, ö, folytatni kell a területi együttműködést az Interreg, az Interreg, Interreg Európa keretében, pedig ez jelen pillanatban még csak nem, nem is teszi ki még egy százalékát sem a kohéziós politikának. Aztán a társfinanszírozást 70%-ról 85%-ra kellene emelni, sokan kérték tőlünk ezt. Emellett kiegészítő költségvetést kérünk, 0,3%, a kohéziós finanszírozás 0,3%-ában, Animó képviselővel egyetértésben és Schneider jelentéstevő egyetértésben azért, hogy a reg, az interregionális beruházások eszközét támogassuk. Ez 1 milliárd eurót tesz ki, és ez alapvető jelentőségű, és ez egy külön fejezett tárgyát kellene, hogy képezze a rendeletben, hiszen ennek nagy hozzáadott értéke van, és ez eh, közben meg eltér az európai eh, hagyományos területi együttműködési eh, programoktól. Egy kompromisszumos javaslatot javasolunk, minden frakció ezt ratifikálta, ezt eh, hamarosan benyújtjuk eh, önöknek. Ez abból indul ki, hogy ez az új rendelkezés minden Európai Uniós régió számára nyitva áll. Eh, ez a kevésbé fejlettebb régiókra is vonatkozik, vagy amelyeknek geográfi, amelyek geográfiai vagy strukturális kihívásokkal néznek szembe. Ami, ami a maritim együttműködést illeti, azt gondoljuk, hogy a határon átnyúló együttműködés keretében kell maradnunk. Többször is elmondtam, hogy bármilyen határól van szó, szárazföldi vagy tengeri határról, hogy ebben alagút van vagy híd van, ez határ marad, és egyes régiók ráadásul még szárazföldi és tengeri határokkal is körül vannak véve. Ami a Brexitet élet illeti, több szintű együttműködés valósult meg eddig Nagy-Britanniával, és ezt szeretnénk fenntartani hogy ez hasonlóan a Norvégiával való együttműködéshez működjön, és nyilván ez függ a brit barátaink szándékától is. Elfogadtunk minden olyan módosító javaslatot, amelyek ezeket a, ezeket a célokat figyelembe veszik, ezeket a Koterben megszavaztuk, egyes új kompromisszumokat is kidolgoztunk, és nagyon szépen köszönöm az, a, a e, frakcióknak, akik hozzájárultak a javaslathoz, a Koter e, munkatársainak, szakértőinek, és köszönöm a, a munkát, illetve az a aktuális euroszkeptikus hangulatban fontos, hogy az önkormányzatok, a helyi eh, önkormányzatok, regionális önkormányzatok, eh, amelyek nap mint nap tanúbizonyságot tesznek eh, arról, hogy együttműködéssel lehet fenntartható fejlődést elérni. Most őket támogassuk. Köszönöm. Káti úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját és a szenvedélyes elkötelezettséget. Az Interreg a régiók és a városok számára nagyon fontos. A mi városunk és az elmúlt két évben sikereket könyvelhetett el, és együttműködött más európai városokkal és a régiókkal, és a gondolat ezzel továbbfejlődött. Az Interreg, ez egy fantasztikus eszköztár. Minden parlamenti képviselő, civil társadalmi tag, minden minden polgármester hozzá kell, hogy férjen a legkomplexebb problémákra is ad megoldást, az Interreg reményt és jövőt ad a, vá- a városoknak, régióknak. Köszönöm a jelentéstevőrek ezt a fantasztikusan fontos anyagot. Köszönöm. Michael Jurjo Amezaga következik. Köszönöm szépen. Először is köszönetet kell mondanom nekem is, és szívesen megteszem ezt. 95%-ban egyetértünk, a jelentéstevő is tudja, hogy bizonyos követeléseik vannak, és bizonyos témáknak nem, témákat nem tudunk megszavazni. Az interregionális együttműködésben nagyon fontos a tematikus platformok munkája. És szeretnék utalni arra, és azt hiszem ön is mondta, hogy az utolsó pillanatban voltak még bizonyos elkötelezettségek, hogyha blogban szavazzunk a 10A-ról és a 11-ről, ez valami teljesen újat tartalmaz. Hadd emlékeztessek, hogy az Európai Parlament két napja egy parlamenti szakbizottságban egy kompromisszumot fogadott el a területi együttműködésről, és az Európai Parlamentnek ez a kompromisszumos javaslata eh, növeli a költségvetési eh, eh, kiutalást 11 millió 800 ezer euróra, tehát 10%-kal többet adna, mint a jelenlegi kérés, és hát ez úgy tűnik, hogy egy paradox helyzet. Úgy tűnik, hogy a Régok Bizottsága kevesebb pénzt kér, mint az illetékes Európai Parlamenti Szakbizottság az Interregre. És egy blog szavazásban a 10 eh, A és a 11A-ban, amit én nem támogatok, abban a reményben nem támogatom, hogy a jelentéstevő nem szavazza meg ezeket az összegeket. Két napja, ahogy mondtam, a parlament szavazott, és azért kérem, hogy a 10 ert és a 18 ert ne szavazzuk meg. Köszönöm. Zsenet Bágyő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy nagyon fontos téma, fontos jelent, vélemény, ami előttünk van. Sok vita eh, folyt az ötös komponenssel, eh, komponenssel kapcsolatban, és nagy eh, hiba lenne, hogyha megszavaznánk a 18 R er javaslatot, mert ezzel egy nagyon fontos eszközt fogadnánk el az interregionális értéklánc együttműködés szintjén. Minden európai régió számára ez fontos. Elvesztenénk ezzel egy olyan eszközt, amely az ipari modernizációt támogatja, pedig erre nagy szükség van Európában. December 3-án a regionális fejlesztési bizottság úgy szavazott, hogy tartsuk meg a javaslatban ezt a költségvetést, miért szavaznánk mi ezt le? Tehát a 10 R-t és a 18 R-t szavazzuk le, és szavazzuk meg a 18-as javaslatot. Köszönöm. Köszönöm, Luke van den Brande következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatom az előttem szóló kollégákat, és az érveiket is. Hadd mondjam el még egyszer, és arra a kezdeményezésre utalok, ami a 43-as, itt a innovatív interregionális együttműködés alapjait helyeztük le. Már korábban is elmondtam, meg kell néznünk, hogy mennyiben van itt szó administratív régiókról, vagy mennyiben van itt szó funkcionálisan összekapcsolódó régiókról, hogy ők innovatívan tudjanak fellépni, cselekedni. Nagyon jó példák vannak, említeném Aachen, Löwen, Eindhoven példáját. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, ami most megmutatja, hogy az ötös komponensnek nincs helye a véleményben. A jelentéstevő vélemények kiváló, én ezt támogatom, az ötös komponens hozzátétele ezzel kapcsolatban problémák merülhetnek fel. Azt gondolom, hogy e, a véleménykészítőnek ezt még egyszer végig kellene gondolnia és belevenni a jelentésébe. Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólást, mondja az elnök. Most megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Hadd emlékeztessek még egyszer arra, hogy nagyon fontos e, dolgok forognak kockán. Nagyon fontos tétje van a ennek a jelentésnek. A hármas pillér megtartása, az Interreg, a maritim együttműködés, az Interreg nagyon sok régióra kiterjed, szinte mindegyikre Európal. Az ötös komponens ugyanilyen fontos. Nos, itt egy fontos vitára volt szükség a Koterben, és úgy döntöttünk a Koter vita után, egyébként az érintett régiók képviselőinek javaslatára, hogy egy kompromisszumot dolgozzunk ki. Ez a kompromisszum a következő alapon született meg. Hogy ne, legy- ne legyen egy külön fejezet, in, interregionális innováció tekintetében, és természetesen támogatjuk az ötös paramétert, vagy komponest. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a regionális struktúrát tekintve e, azt kérjük, hogy módosítsák ezt, és legyen célzott ez az együttműködés. A hagyományos együttműködést ismerjük. Ismerjük, hogy az innováció támogató együttműködésekről van szó. Ez nem ugyanaz, mint a hagyományos együttműködés, mint az Interreg Európa vagy a határon túli együttműködés. Emellett ez lehetővé teszi azt is, hogy idézőjelben szankcionáljuk, mint ahogy ez megtörtént a Schneider Maritime jelentésben is, illetve Schneider Marini jelentésben is, ez ugye lehetővé teszi ezt, hogy egy, egy milliárd, majdnem egy milliárd eurót fordítsunk erre a kezdeményezésre. Ez nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az ötös komponens, ez egyáltalán nincs veszélyben, sőt, ez egy külön fejezetben jelenne meg, külön finanszírozással, és a tanács péntek délután azt mondta, hogy ez a kezdeményezés a Feder mainstream alapból kellene, hogy finanszírozásra kerüljön. Michael első, Michael első javaslatát követve szinte ugyanaz az eredmény Augusztus óta együtt működünk Arimon képviselővel, és minden javaslatomat figyelembe vette, és néhányat be is vette szövegbe, és összességében 10 milliárdot javaslunk a hagyományos együttműködésre, az ultraperiférikus régiók eh, támogatásával, illetve 970 millió eurót erre az ötös komponensre, erre a külön fejezetre. És az utolsó pont, az Európai Parlament beállt a mi gondolatunk, ötletünk mögé, a Regi Szakbizottság hétfőn délután úgy döntött, hogy minden régiót be kell vonni, a kevésbé fejletteket is ebbe az eszközbe. Az innováció nem vonatkozhat csak néhány, egy tucat régióra, hanem ez általános kell, hogy legyen. Minden régiónak lehetővé kell, hogy tegyen, hogy konver- tegye, hogy konvergenciát érjen el, legyen egymáshoz fejlődésben ennek köszönhetően. Úgyhogy ezért javaslom a 25-ös módosítást, módosítást. A 10R és a 18R Michael által benyújtott módosítások következmények. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most szavazunk a módosításokra. 1-től 4-ig blokkban szavazzunk. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 5R. Ez a, helyettesíti az ötöst mellette. Ellene? elfogadtuk. 6R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezzel a 6-os, 7-es okafogyott, 8-as, 9-es mellette ellene elfogadtuk. Közösen szavazunk 10R és 18R-ről, és ezzel okafogyott okafogyottá válik a 10, 11, 12, 13, 14-es, 15, 16, 18, 19 és 20 mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenöt ert illetve a 16 16 oka fogyott mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor következik a 21-es mellette, ellene, elutasítva. 22-es, ezzel oka fogyott a 23-as mellette, ellene, elutasítva, akkor szavazunk a 23-asról mellette, ellene, elutasítottuk, 25-ös. Itt van egy szóbeli kompromisszumos javaslat. Ha elfogadjuk, akkor ezzel a 26-os, 27-es, a 28-as oka fogyott. Kérem a jelentéstevőt, hogy magyarázza meg ezt a szóbeli módosítást megkértek az utolsó módosítások hullámában eh, egy eh, ultraperiférikus régió, amely nem tudott részt venni a Koterben, azt kérte, eh, hogy pontosítsuk azt, hogy őrájuk is vonatkozik ez a javaslat, tehát tegyük ide bele azt a kifejezést, hogy ultraperiférikus. periférikus mivel a frakciókkal kidolgozott kompromisszós javaslatról van szó, minden a frakciót megkérdeztük, és minden frakció egyetértett ezzel a szemantikai módosítással. Ki támogatja a szóbeli módosítással együtt, ki ellenzi, elfogadtuk. Akkor következik a 29-es, ettől oka fogyott a 30-30-ig mellette, ellene, elutasítva, 30-as mellette, ellene. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 32-es, a 31-es ugyanis okafogyott, 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as, ezzel okafogyott a 34-es mellette, ellene, elutasítva, 34 mellette, ellene, elutasítva. 35-ös ettől a 36-os és 37-es és az 51-es okafogyott mellette, ellene, elutasítva, 36-os e, mellette, ellene, elfogadtuk 37 mellette, ellene, elfogadtuk 38 mellette, ellene, elfogadtuk. 39-től okafogyott a 40 mellette, ellene, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, elutasítva. 42 mellette, ellene, elutasítva. 43 mellette, ellene, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, elutasítva. Negyvenhét mellette, ellene, elutasítva. 48 és 49, ezek egyezőek mellette, ellene elfogadtuk. 50-es mellette ellene elfogadtuk. Ötvenegyes mellette ellene elfogadtuk. 52-es, mellette, ellene, elektronikusan szavazunk. Le vote est clôturé et... Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Az 53 asról 54-esre blokkban szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. Záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk a véleményt, gratulálunk a vélemény készítőjének. Akkor rátérünk a 9-es pontra, amely a 8-asnak a kistestvére. rendelet a határokon átnyúló mechanizmusról. A jelentéstevőnk Buke Árenc. Kérem, jöjjön és csatlakozzon hozzánk. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Parancsol de voorzitter, beste collega's, allereerst wil ik mij... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a tanácsadóknak, a szakértőknek, a szakbizottságunk munkatársainak, és köszönet a frakció támogatásának is. Köszönöm a konstruktív együttműködést az Európai Parlament jelentéstevőjével ebben a témában. Ben ik buitengewoon optimistisch over de veerkracht, potentie. Egy, egy határmenti régióban dolgozom, helyi önkormányzatban, és éppen ezért nagyon hiszek a régió közötti együttműködésben, illetve határon átnyúló együttműködésben. Az Interrégnek pontosan ez lenne a célja. Bizonyos esetekben azonban még mindig gondot jelenthet a határ, sokszor a, ne, a közös projekteket nehéz föle, létrehozni, ennek leginkább jogi és adminisztratív akadályai lehetnek. Erre kéne megfelelően hatékony megoldásokat találni a régiók számára. Az Európai Unió lakosainak 30%-a határon, határmenti régióban él, és munkavállalás céljából, vásárlás, tanulás céljából sokszor átlépik a határt, és sajnos megkettőződnek a problémáik a határ miatt. Az lenne a célunk, hogy ezeket az adminisztrív, illetve jogi akadályokat lebontsuk a határok mentén. Ez a mechanizmus egyébként önkéntes, tehát hogyha úgy gondolják a régiók, akkor együttműködhetnek és külön specifikus projekteket hozhatnak létre. A bizottság javaslatáról mondtuk, mondjuk ki a véleményüket, és köszönetet szeretnék mondani a luxemburgi elnökségnek, aki annak idején elindította ezt a kezdeményezést. Azt gondolom, hogy leegyszerűsödött a folyamat, és érthetőbbé vált. Az eddigi eszközöket foglalja magában többek között ez a, ez a módszer, de ezen túlmenően a pozitív példákat is le lehet másolni, gondolok az Északi Tanácsra, vagy a Benelux együttműködésre. Az Európai Bizottsága, az Európai Parlament jelentéstevője is segített minket abban, hogy a véleményünk megfelelően kiegyensúlyozott legyen. Tehát a bevált példákat kéne továbbadni, hogy hatékonyabbak legyenek a különböző megoldások. Nagyon fontos az, hogy a mechanizmust jól ki tudjuk értékelni, hogy megállap, megállapítsuk, hogy megfelelően működik ez valóban a gyakorlatban. Tehát a lehető legjobban össze kell dolgoznunk. Ezzel a véleménnyel úgy gondolom, hogy nagyon erőteljes jelzést adunk a miniszterek tanácsának, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyeknek igazán komoly kérdőjelek, kér, eh, igazán komoly aggájaik vannak, illetve kérdőjelek merültek fel bennük a, a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Ahhoz, hogy segítsünk a határmenti régiókon, mindenképpen szükség van erre a mechanizmusra, tehát köszönet a régiók, a bizottságnak. Szeretnék köszönetet mondani az összes frakciónak, a, a régiók bizottsága tagjainak, köszönöm a konstruktív vitát, és köszönöm a módosítókat is. A módosítók által gondolom, hogy eh, valamilyen módon mégiscsak javítani tudjuk a bizottsági javaslatot. Köszönöm, Köszönöm szépen, ki kíván az általános vitában hozzászólni. Úgy látom senki, akkor rögtön a módosítókról való szavazást kezdjük meg. Egyes. Együtt szavazunk, egy tömbben a 3-assal, 9-essel, 10-essel is, és hogyha ezeket elfogadjuk, akkor okafogyottá válnak a 2-es és 13-as módosítók. Mellettük, ellenük, elfogadtuk. Négyes módosítóindítvány. Együttes szavazást javasoltak a 6-ossal és a 12-essel erről mellette. Ellene. Elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 7-es mellette. Nem? Mellette ellene. Elfogadtuk. 8-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 11-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene elfogadtuk. Záró szavazás a véleményről mellette ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk, gratulálok a önnek, És reméljük, hogy a meghallgatják a kormányok, amit kérünk ebben a véleményben. Nagyon jól ismerem ennek az eszköznek a történetét, és sok sikert kívánok neki. Tizedik napi rendi pontunkra térünk át, de nem vagyok benne biztos, hogy ez ennyire gyorsan fog lezárulni, mint a kilences. Következik tehát a közös agrárpolitika reformjáról szóló vélemény. Guillaume Cross kollégánkat kérem, hogy fáradjon ide mellém. banda, saca no lo son. Ce serait très bien si le rapporteur nous rejoignait. Nagyon jó lenne, hogyha az előadó ide jönne, hiszen vesztegetjük az időnket feleslegesen. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur de... Kérem az előadót, hogy jöjjön, jöjjön, hát így már öt percet elvesztegettünk, és ez rendkívül kellemetlen. Azonnal megkapja a szót, és kezdhetjük. Euh, Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek. Kommunikációs probléma merült fel. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik részt vettek ezen jelentés elkészítésében. Ez egy nagyon fontos vélemény, egy olyan vélemény, ami az első és legfontosabb közösségi politikát érinti, nem más ez, mint a mezőgazdasági politika. Nyilván nagyon sok módosító érkezett, 304 konkrétan, de bizonyára tudják azt is, hogy az Európai Parlamentben ugyane témában 7000 módosító érkezett, úgyhogy ez nyilván jól mutatja azt, hogy az mi bizottságunk és milyen lelkesedéssel vett részt a munkában, e fontos témában. Hosszú munka eredményét osztom meg most önökkel, a régiók, szak, régiók bizottság és a szakértők együttes munkájának az eredménye ez. A régiók bizottságának a fő ö, prioritása az volt, hogy családi, fenntartható, minden területre kiterjedő és a vidéki területeket életben tartó közös agrárpolitikánk legyen a városi és vidéki területek közötti egyensúlyt megteremtse, illetve a területi kohéziót megerősítse, amire emlékeztetnék, a Lisszaboni szerződés is kitér. A közös agrárpolitika perspektívájával kapcsolatos tavalyi véleményünkben emlékeztettünk arra, a teljes régiók bizottsága emlékeztetett arra, hogy méltányos kapott szeretnénk, fenntarthatót és szolidárisat, amely közös marad. A módosítók, amelyeket én is javasoltam, eh, konkrétan 20, ebbe az irányba mennek. Egy méltányosabb kap. Valóban arról lenne szükség, hogy a támogatásokat igazságosabb módon osszuk el. Emlékezhetnék arra, 3%-a a gazdáknak kapja az 50%-át a támogatásoknak, illetve 20%-nak jut a támogatások 80%-a, ezért jobb elosztásra van szükség. És valóban a jelentésben ki is térünk a belső és külső konvergenciára fontosságára, a felső határok, a plafonok meghatározására, hogy magas, magasabb támogatást kapjanak első lépésben a gazdák, aztán kötelező jellegű intézkedéseket írunk el a tagállamok számára, illetve azt, hogy a kis gazdaságok, amelyek életben tartják a vidéki területeket, és amelyek munkahelyeket teremtenek, őket kell támogatni. A klímaváltozási elleni kihívások, klímaváltozással kapcsolatos kihívások ellen is fel kell lépni. Bizonyára ismerik azokat a célkitűzéseket, amik az ENSZ jelentéséből származnak, nagyon gyorsan kell lépnünk és csökkenteni a üvegházhatású gázok kibocsátását, és ebben ki kell, hogy vegyen részét a mezőgazdaság is. A mezőgazdaság és a kultúra a feltételekhez kell, hogy legyen kötve, és olyan a kondicionitási szabályokon túlmenő mezőgazdasági gyakorlatokat kell támogatni, mint például a bio, vagy az olyan gazdaság, ami folyamatosan csökkenti a növényvédőszerek használatát, támogatja a biodiverzitást, és próbáljuk meg a ö, zártérben történő állattenyésztést szép lassan kivezetni. A múlt heti, vagy tavalyi véleményhez hasonlóan látjuk, hogy költségesnek tűnik most a költséges agrárpolitika, de sokkal olcsóbb is lehetne. Az is fontos, hogy váltsághelyzetben segítsünk a gazdáknak, illetve segítsünk az átalakulásban, hogy zöldebb és ellenálló képesebb gazdálkodást tudjanak folytatni. A vidékfejlesztésben nem szabad a társfinanszírozást csökkenteni. Fontos a fenntartható gazdálkodás felé való átmenet támogatása, és ezért nagyon fontos, hogy a reform ebbe az irányba hasson. A minőség a helyi és biogazdálkodás, illetve a hegyi gazdálkodás is támogatandó. Nagyon fontos a hozzáadott érték szempontjából az európai térségen a közegészségügy és a munka, foglalkoztatás szempontjából is a kap. Vannak jó eszközeink, de nem egyre gyakrabban a vidékfejlesztésnek és az eszközöknek semmi köze nincs egymáshoz. Hangsúlyozom tehát azt, hogy az új kap legyen közösségi a nemzeti stratégiai tervek, a tagállami tervek tíz év alatt sem csökkentették a szociális problémákat és a környezeti problémákat. Ezért javasoltunk az Európai Bizottságnak olyan közös célkitűzéseket, amelyeket számosítani lehet, és amelyet közösségi kereten belül stratég, közös stratégia kialakításával tudunk elérni. Lehetséges, hogy nagyon követelőzőnek tűnünk, de elengedhetetlennek tűnik ez, hogy megtartsuk a kap költségvetését, ezt mindannyian így szeretnénk, illetve az is fontos, hogy a kötelezettségvállalásokat tartsuk tiszteletben egy igazságos, méltányos, fenntartható és szolidáris kap érdekében. Kedves kollégák, ezt szeretném, hogyha ehhez támogatnák ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az általános vita következik. Többen is szót kértek. Vincenzo Bianco az első hozzászóló. Io so perfettamente. Elnök úr, a régiók bizottságának életében már akkor részt, vett, részt vettem, amikor még megszületőben volt a régiók bizottsága, és tudom, hogy a mezőgazdasági politika egy olyan téma, amely elég nagy véleménykülönbségeket is ki tudnak hozni, akár a régiók bizottsága tagjai között, akár az európai parlamenti képviselők között. A mai vita sem lesz egyszerű, hiszen ezt a véleményt a szakbizottságban nem tudtuk megtárgyalni. Jó lett volna, hasznos lett volna, hiszen rendkívül sok módosító érkezett, ezeket jó lett volna megtárgyalni a szakbizottságokban. Az olasz delegáció, és én az olasz delegáció nevében beszélek most, tehát nem csak a frakció nevében, nem csak az Európai Szocialista Párt nevében, hanem az olasz delegáció nevében. Az olasz delegáció tehát úgy döntött, hogy, az, hogy erről a véleményről a szavazás attól függ, hogy hogy alakul majd a módosítók elfogadása a szavazás közben. Bizonyos dolgokkal teljes mértékben egyet tudunk érteni, más dolgokkal nem tudunk egyet érteni egyáltalán. Úgy gondolom, hogy, mező, hogy figyelembe kell venni azt, hogy eh, a mezőgazdasági világ, a gazdák világa hogyan tudja felvállalni az átalakulást. Mint említettem, tehát a záró szavazást az fogja eldönteni számunkra, hogy a módosítók sorsa hogy alakul majd. Minden egyes eh, módosítót eh, alaposan meg kell tehát gondolni, mert van sok olyan szavazási pont is, amelynek az lenne a lényege, hogy bizonyos módosítókat a jövőben majd eh, kilőjünk. Tehát nagyon figyeljünk oda a szavazásnak. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est notre collègue euh, Martinez Arigui. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que la cantidad de enmiendas demuestra la preocupación que tenemos las regiones por. Nagyon szépen köszönöm A módosítók azt mutatják, hogy számunkra fontos a kap. A kihívás az, hogy egy egyszerűbb, korszerűbb, érthetőbb kapot hozzunk létre. Fontos, hogy az ágazat versenyképességét is növeljük persze megfelelő intézkedések révén. Az üzemek a korszerűsítése, a vidékfejlesztés és az emberek elvándorlása elleni küzdelem is nagyon fontos kérdés. Una parte muy importante respect... Ez egy nagyon fontos feladat a tagállamokkal kapcsolatban is, mert stratégiai terveket kell kidolgozni annak érdekében, hogy a kap ne kerüljön vissza ismét nemzeti kézbe. Aztán itt van a fiatalokkal kapcsolatos aggályok, és hogyha azt szeretnénk, hogyha az európai gazdaságokban fiatalok dolgozzanak, akkor olyan mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek révén a kap közvetlen támogatásaiból a fiatalokat is tudjuk támogatni. Ez azt is jelenteni, hogy a mi esetünkben fontos kérdések kapcsán figyelembe kell venni a regionális specifikumokat, és végül pedig fontos lenne az is, hogy az aktív politikákat támogassuk, mindezt annak érdekében, hogy Európában ismét többen dolgozzanak az agráriumban, és ezt a FEADER alapon keresztül is szeretnénk támogatni. Köszönöm. Köszönöm. Zsák Blanc kolléga következik. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a fontos munkát. Ez a dosszié Az európai modell jövője szempontjából, a vidékfejlesztés szempontjából rendkívül fontos ez a téma, annak érdekében, hogy megőrizzük a kisméretű gazdaságokat is, és főként olyan zónákra gondolok, amelyek valami miatt nehéz helyzetben vannak, mint például a hegyvidéki területek. Ezen kívül még azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez a jelentés, és köszönöm szépen, hogy ezzel kapcsolatban figyelembe vették a régiók bizottságának véleményeit, mint a, például azt, amely a mezőgazdasági termékek árvolatilitását szabályozza, és hát nekünk ez is a feladatunk itt a régiók bizottságában, hogy ezeket a javaslatokat fog, foganatosítani tudjuk, és a Somnibusban például ezek meg is jelennek a mezőgazdasági politikákkal kapcsolatban. Ez egyébként illeszkedik a mezőgazdasági kontextusba is, például az élelmiszerláncban a tisztességtelen verseny megakadályozására irányuló törekvésekkel is összhangban áll. Szeretnénk erősíteni a gazdák szövetségeit, hogy ők együtt frontot alkotva tudjanak árakat meghatározni, és közösen védjék magukat, például a nagy élelmiszerláncok ellen. Úgyhogy ez a dosszié, amely rendkívül fontos, azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy izolált, nem egy elszigetelt témakör, hanem a régiók bizottságának szélesebb körű munkájába is bele lehet illeszteni, és biztos vagyok abban is, hogy akármilyen nehézségekkel is találkozzunk, mert hát nagyon különböző a vidékek, nagyon különböző területeken folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, mégis nekünk helyi és regionális politikusként ki kellene mutatnunk azt, hogy számunkra mennyire fontos az első európai közös politika megőrzése. Ne felejtsük el azt, hogy a mezőgazdasági politika volt az EU egyik első ö, politikája, és ez nem kizárólag arra kell, hogy korlátozódjon, hogy nagyvárosok legyenek, nem, emberek élnek bizony vidéken is. Köszönöm. Guido Milanája szó. Köszönöm szépen. Mi mindannyian azt szeretnénk, hogyha a mezőgazdaság fenntartható, szociális és kiegyensúlyozott lenne. Meg kell értenünk persze azt, hogy hogyan lehet ide eljutni, és milyen utat kell bejárnunk. Én vagyok az egyik módosítás beterjesztője, egyébként 115 módosítást terjesztettem be, azért is, mert nem értek egyet a jelentés elkészítőjével, az előadóval, aki egy olyan utat jelöl ki, amely szerintem a mezőgazdaságban élők véleményével ellentétes. Például nem támogatom azt, hogy a peszticideket teljes mértékben ki kellene zárni. Nem mondom azt, hogy nem kell csökkenteni, de azért kizárni se lehet teljesen. Tehát nem lehet ennyire ö, feketébe vagy fehérben látni a helyzetet. Olyan feltételeket kell teremteni szerintem, amelyek révén a közös agrárpolitika beindíthatja ezeket a folyamatokat, olyan szociális és gazdasági kontextus kell kialakítani, amely ilyen irányba mozdítja el a világot. Mert különben az történik, hogy a környezetszennyezésért kizárólag a gazdák fognak majd megfizetni. Ugyanakkor azt is szeretném, hogy közös maradjon az agrárpolitika, de hogy ez meg is valósuljon, ehhez viszont nem szabad, hogy administratív szinten túl korlátozóak legyünk, rugalmasabbnak kell lenni, mert így lehet a tanácsban, vagy az országokban, ott, ahol a döntések születnek az új kappal kapcsolatban, tényleg rugalmasan közelítsék meg ezt a kérdést. Szerintem ez a vélemény ebben a formában rugalmatlan, úgyhogy kérem, hogy a szavazólistát nézzék meg a kollégák. Nagyon sok olyan módosítás született, amelyen el kellene gondolkoznunk, mielőtt szavaznánk rólunk. Egy hosszú távú perspektíváról beszélünk, nem szabad félváról venni ezt a dolgot, és nem szabad, hogy választási kampány témájává alacsonyítsuk ezt le. Köszönöm, Arnold Hatch következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Néhány rövid gondolatom lenne. Köszönöm az előadónak a munkát, hogy feltárta Krossz úr a kapreformjával kapcsolatos problémákat. A frakcióm sok mindennel nem tud egyetérteni, már a múltban is ellentétes álláspontot foglaltunk el a tekintetben, hogy mennyi szabály legyen, mennyire legyen centralizált a mezőgazdaság szervezése. Ezt most is fenntartjuk. Ami a fiataloknak adható maximális támogatást illeti ennek a maximálását 20 ezer euróban, Ezt sem tudjuk elfogadni, hiszen két évvel ezelőtt én magam írtam egy jelentést arról, hogy mennyivel erőteljesebben kellene ösztönözni a fiatal gazdákat. Az ESZÉR kollégák a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos kijelentéseket sem tudják támogatni, főleg a holland és angol delegáció. Az organikus mezőgazdaság és növényvédő szerek tekintetében is megosztottak voltunk, úgyhogy frakcióm tagjainak lelkiismereti szavazásra adunk lehetőséget, mert mindenki más gondol. Köszönöm. Most Rafael Catáneónak adok szót. Köszönöm szépen. Én is jó néhány módosítással álltam elő, és nagyon sokat támogattam rengeteg olyan vélemény van, ami nem győz meg. Illetve rengeteg olyan gondolat van ebben a véleményben, és ezeket meg kell majd reformálni. Konkrétan két aspektusra gondolok. Mi régiók bizottságaként kell, hogy működjünk, vagyis az európai intézményekkel szemben a helyi valóságot és a régiókat kell megvédjük, és ezért az ottani mezőgazdaságot kell védenünk. Tehát a vidéket, a tipikus termékeket, a különbözőség mezőgazdaságát kell támogatnunk, nem szabad tehát az, hogy egy, hom, egy nagyon standardizált, egyforma mezőgazdaságot támogassunk. Ez nagyon fontos számunkra, azt hiszem, hogy a Régiók Bizottsága máskor is, más események kapcsán is a területi különbségeket hangsúlyozta. Én nem olyan régen egyébként mezőgazdasági, illetve környezetvédelmi miniszter is vagyok régiómban, nekünk értenünk kell, látnunk kell a helyi helyzetet, és realistán kell megközelítőnünk. Azt nem szabad, hogy absztrakt módon közelítsük meg a környezetvédelmet, főként a mezőgazdasággal kapcsolatban, mert különben elképzelhető, hogy pont ellentétes hatást váltunk ki. Úgyhogy ilyen szempontból ugyan köszönöm a vélemény előadójának a munkáját, de szerintem egy kicsit idillikus helyzetből és absztrakt módon indul ki, és ebből azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük a valósághoz való kapcsolódási pontjainkat. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen változtatni kell a véleményen, és csak úgy lehet majd megszavazni azt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jó, mi rendszerűen a szó. Köszönöm, elnök úr. Én a klímaváltozásról és a biodiverzitásról és az állatokkal való bánásmódról is több mindent mondtam volna a szövegben. 2022-re készülve nagyon rossz jelzés lenne, hogyha ambícióinkat most csökkentenénk. A gazdák többsége is meggyőzhető a biodiverzitás védelmének szükségességéről. A többségük támogatja a környezeti intézkedéseket. Hiszen, ha valami nagyon negatívan hathat a mezőgazdaságra, az pont a klímaváltozás. Tehát nem szabad az ambíciókat visszavenni. Ez rossz jelzés érték. Köszönöm szépen. Most akkor visszaadom a szót Guillaume Kho úrnak, aki a szöveg szerzője. Még nem őt halljuk. Én is meg szerettem volna köszönni ezt a jó véleményt. Én csak mint társ előadó és szakértő vettem részt a megírásában, de nekem is van egy-két gondom a szöveggel. A mezőgazdaság egyes ágazatai súlyos adóterhek alatt nyög. És a 273-as módosítom például arra irányul, hogy ezeket az adóterheket csökkentsük. Én úgy fogok a végszavazásnál járni, annak a tükrében, hogy módosítóimat elfogadták-e. Úgy látom, hogy akkor nincs több megjegyzés. Vagy igen, akkor most adom meg az előadónak a szót. Nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Egy kicsit meglepett néhány felszólalás, mert amikor azt hallom, hogy állítólag rossz dolgok vannak ebben a jelentésben, meg hogy túl merev, és nem szolgálja a mezőgazdák érdekét. Hát ezt valahogy nem értem. Ha egyszerűen több pénzt akarunk adni a kis gazdálkodóknak, és öntjük a pénzt, anélkül, hogy környezeti intézkedéseket nem foganatosítanánk, akkor az nem vezet sehova. Már ma is a klímaváltozás jelen van a mezőgazdaságban, és nem 10-20 év múlva következik be, hanem most is zajlik. Úgyhogy ezért kicsit meglep, hogy felelős emberek nem látják be ezt, és nem tanulnak a múltból, nem veszik figyelembe, hogy egyébként az Európai Unió más irányba mozog. Ha valóban közös mezőgazdasági politikát akarunk a kontinensen, akkor olyan szabályokat kell alkotnunk, amelyek mindenhol érvényesek. És ezt nem lehet úgy, hogy egyesek azt mondják, hogy ide kell oda adni a pénzt, mások oda mondják, oda kell adni egymással ellentétes célokra, akkor, akkor ebből csak káosz jön ki. Már a jelenlegi kap is jobb ennél. Tehát már most is költünk a, a környezet védelmére, miért kéne visszalépni innen? A szövegben szerzőtársaimmal arra törekedtünk, hogy kiegyensúlyozottan jelenek, legyenek benne a különböző érdekek, de a fő vonulat a társadalmi és a környezeti érdekek szolgálata kerüljön a középpontba, a valódi európai közös érdek, és 2027-re már nem lesz CAP, és tíz éven belül, ha már két fokkal melegedett a, a klíma, akkor már a mezőgazdaság is majd a túlélésért küzd. Tehát halljuk már meg, amit a polgárok mondanak. A polgárok környezetbarát, emberközeli, humánus mezőgazdaságot akarnak. És, és ezt egyesek nem veszik észre még most sem. A státuszkvót akarják fenntartani a mezőgazdák kényelmes továbbélését. És, és nem szabad azzal fenyeget, illetve a gazdálkodók között nagyon sok az öngyilkos, sok szakmával összefüggő lelki és egyéb betegség pusztít körükben, úgyhogy szerintem azok a felszólalások, amelyek nem látják ennek a kihívásnak a hatalmasságát és a fő célt, az, azok elszavarítóak. Nos, befejezem. Egyes érdekcsoportok által fenntartott dogmák minden áron tovább akarnak élni, nem hajlandók a változásra. Márpedig a vidékfejlesztés helyi céljai a globális célokkal összhangba kell, hogy hozzuk őket. Köszönöm, itt van akkor az általános vita vége. Nagyjából 304 módosítást kell majd megvitatnunk, illetve ezekről fogunk szavazni, 1-től 4-ig, mellette, ellene, elfogadva. 5-ös, mellette, ellene, elfogadva hatos mellette ellene elfogadva. Hatos ettől a 7A B okafogyót mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11. A 11-től 14-ig okafogyottak mellette ellene elfogadva. 15-ös. Ettől 15-től e, 18-ig okafogyottak mellette, ellene, elfogadva. 19, ettől okafogyottá válik a 19-től 21-ig mellette, ellene, elfogadva. 22-es és 23-as, ezek azonosak, mellette, ellene elfogadva. 24-es Huszonöt, mellette, ellene, elfogadva. Akkor térjünk vissza a 28-ashoz, mellette, ellene elfogadva. 29 mellette ez is elfogadva elnézést. 29-es mellette, ellene, elektronikus szavazás. ezzel lezárva a szavazás és elfogadva. Következik a 31-es, de ez azonos a 30-assal, úgyhogy ez is okafogyott. Következők a 32-es és a 33-as, ezek azonosak. Mellette, ellene, elektronikus szavazás. Le vote est clôturé et l'amendement... Lezárom. Elutasítva. 34-es következik, ettől a 34-től 36-osig okafogyottak, mellette, ellene, elfogadva. 37, mellette, ellene, elfogadva. 38 mellette ellene elfogadva 39 mellette ellene elfogadva 40 mellette ellene elfogadva 41 mellette ellene Elektronikus szavazás. lezárom, elfogadva. 42 mellette ellene 43 mellette ellene ez azonos volt a 44-essel elfogadva 45-ös következik ettől a 45-től 47-ig okafogyottá válnak mellette ellene elfogadva Ezután következnek a 48, 49 és 50-es, ezek azonosak, mellette, ellene, elfogadva. 51, 52, 53 szintén azonosak, mellette, ellene, elektronikus szavazás.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 Mais, pourquoi on met alors 52 fois Le 54. Le 54. Donc on me dit que les 54, les 54. Az 54, 55, 56, 57 ezek azonosak, és ezt lehet, hogy esetleg érdemes lett volna jelölni a papírokon is. Na, szóval akkor ki az, aki mellette, ellene, elfogadva.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 ellene, elfogadva. 61 mellette, ellene, adopté, elfogadva. 62-t visszavontuk. 63 mellette, ellene, elfogadva. 64 mellette, ellene, elfogadva. 66. Jelentéstevő. Ettől okafogyottá válik a 66-tól a 71-ig mellette, ellene, elfogadva. 72. Mellette. Ellene. Elfogadva. 73. ettől a 73-as és a 74-es okafogyottak mellette, ellene, elfogadva. 75 mellette, ellene, elektronikus szavazás.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 elfogadva. 79 mellette, ellene, elfogadva. 80. Ettől a 85-ig minden oka fogyott mellette, ellene, elfogadva. 86 mellette, ellene, elutasítva. 87 mellette, ellene elfogadva. Akkor elektronikusan.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 95-96-tal azonos, mellette, ellene, elfogadva. 97 mellette. Ez egyébként azonosan 98-asan mellette, ellene, elfogadva. 99 mellette, ellene, Elfogadva. 100. Százkettő, fogyott. Tehát így 103-as következik. Mellette. Ellene. Elfogadva. 104. Ettől a 104 és 105 fogyottak mellette, ellene, elfogadva. 106 mellette, ellene, elfogadva. 107, ez a 108 az azonos, mellette, ellene, elfogadva. 109,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 elfogadva. 111 mellette, ellene, elfogadva. 112 mellette, ellene, elfogadva. 113, ettől 14 és 115-ös okafogyottak mellette, ellene, elfogadva. 116, ettől a 116-os az eredeti okafogyott. Oui, um, qui pour? Mellette, ellene, elfogadva. 117. 118. mellette, ellene, elfogadva. 120. Ettől a 120 és a 121 oka fogyott, mellette, ellene, elfogadva. 122 mellette, ellene, elfogadva. 123 mellette, ellene, elfogadva. 124 mellette. Ellene elfogadva. 125, ettől 125-től 27-ig az okafogyottak mellette, ellene elfogadva. 128. Ez azonos a 129-es és 130-assal mellette, ellene elfogadva. 131. Ez a 132-essel azonos mellette, ellene. Elektronikus szavazás. Le vote est clôturé et la... Lezárom a szavazást, elfogadtuk a módosítót. 133-as mellette, ellene, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, elutasítottuk. 135-ös mellette, ami megegyezik a 136-osra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 137-es és 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 139-es megegyezik a 140-essel és 41-essel mellette ellene azt mondja az elnök, hogy elfogadtuk 142-es 143-as 4-es fogja kiváltani. Elfogadjuk, ki támogatja. Ellene. Ezt ellenőrizzük. 142-esről szavazunk géppel. Le vote est clôturé et l'amendement est Elutasítottuk a módosítót. A saját kezdeményezésű 42-43-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elektronikusan is meg kell nézni. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, elfogadtuk 145-ös, mell megegyezik a 146-osra, és ezek a 147-es kilakik, ha elfogadjuk mellette, ellene, elfogadtuk, akkor a 147-es okafogyottá vált, 148-as. A 150-est fogja okafogyottá tenni, ha elfogadjuk mellette, ellene elektronikusan is meg kell néznünk. szavazást, az a módosított elutasítottuk. A 150 es szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 150 Kettes mellette tartózkodás elfogadtuk. 153-as 154-es és 55-öst fogja kiváltani mellette. Ellene elutasítottuk. 154-es mellette ellene elfogadtuk. 155-ös mellette ellene el, megegyezik, nem kellett volna jó. 156-os mellette ellene elfogadtuk. 157-es mellette ellene elfogadtuk. 158 mellette ellene elfogadtuk. 159-es mellette ellene elfogadtuk. 161-es jön most mellette ellene elfogadtuk. 162-est visszavonták. A 163-as 4-es kiesik. A 162 előadóit megszavazzuk, mellette ellene elfogadtuk. 165-ös mellette ellene elutasítottuk. 166-os mellette ellene elutasítottuk. 167-es mellette ellene elutasítva. 168-as, a 9 es kiejti, ha elfogadjuk mellette, ellene elfogadtuk. 170-es mellette, ellene elutasítottuk. 171-es mellette, ellene, elfogadtuk. 172-es kitámogatja, ellene, elektronikusan is meg kell szavaznunk. 172-ről zajlik a szavazás. Elutasítottuk. 173-as mellette, ellene. Elutasítottuk. 174-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 175-öst visszavonták. 176-os előadói módosítót maga az el, ja, a következőket fogja kiváltani mellette, ellene, elfogadtuk. Így ugorhatunk a 179-esre mellette, ellene, elutasítottuk. 180-as mellette, ellene elfogadtuk. 180 egyes előadói módosító. Ha ezt elfogadjuk, akkor az utána levő kettő okafogyottá válik, és majd kéri az előadó a szót, illetve most kéri. Köszönöm szépen. Ez a módosítás az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozik, erről már beszéltem az előbb, és hát itt tényleg arról van szó, hogy az uniós szinttel koherensen döntsünk. Az első verzióban 50%-os célkitűzés szerepelt, és hát ott ezzel kapcsolatban egy 30%-os célt dolgoztunk ki, ez megint csak teljesen koherens, azokkal az uniós orientációkkal, illetve ENSZ célkitűzésekkel, amelyeket jól ismerünk. Köszönöm, akkor a 181-es következik mellette. Contre. Ellene. Elfogadtuk. 184-esről szavazunk mellette ellene elfogadtuk. 186-os előadói módosító következik, és az előadó kíván megint hozzáfűzni valamit. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a ökológiai termelésről szól, annak a területéről, Az első szövegrészben ezen terület kibővítéséről beszélünk, bár ez nehéz ügy. A közegészségügyi fogyasztói érdekek itt különösen érvényesítendők, minden szempontból jó, hogyha elkezdjük ezt most és nem később. Ki támogatja? Ki est contre? 186 eret. Elektronikusan szavazunk tovább. parler aussi. Si c'est bien. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Elfogadtuk. 189-es előadói módosítóról szavazunk, ami kiváltja ezután a következő kettőt, de az előadó kíván szólni. Bocsánat, sokszor beszélek. Ebben a három témában muszáj volt felszólalni. Itt ugyanaz a cél, hogy a növényvédőszerek arányát csökkentsük 50 kal Ez elsőre nyilván nehéz lenne, ezért 30 százalékban állapodtunk meg. Megint csak egészségügyi megfontolások miatt. Biztos, hogy lehet jobban csinálni ezt a teljes eltörésig ez most a reális kitűzhető cél, a 30 százalék. Ki támogatja? Ellene? Elfogadtuk. Oh. 193-as ami a 194 esen megegyezik mellette, ellene elutasítottuk. 195-ös előadói módosító. Ez egy szóbeli kompromisszum is jár, előadója szó. Elolvashatják a szöveget a kivetítőn. Igen. Milena úrral sokat vitatkoztunk az állati jólét, állatjólét kérdéseiről, és mind a ketten támogatjuk az elvet, de abban eltért a véleményük, hogy milyen tempóval haladjunk előre és a ketreces tartást mennyiben lehet első körben korlátozni. A fogyasztók akár teljesen beszüntettetnék az ilyen fajta állattartást 2027-ig. Ebből lehet kiindulni. Kitámogatja az előadó módosítóját ellene Elfogadtuk. os 7-es, 8-as mellette ellene elfogadtuk. 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200-as módosító előadótól mellette ellene elfogadtuk. 204-es és 5-ös megegyeznek mellette ellene elfogadtuk. 206-os előadói módosító mellette ellene elfogadtuk. 210-es el, veled? Elnézést, mondja az elnök. Egy lappal előbb járok. 209-es igen, eladótól mellette, ellene elfogadtuk. 211-es mellette ellene elektronikusan ellenőriznünk kell. Le vote est clôturé et l'amendement... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. es előadói módosítóról szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk 215-ös és 216-os mellette, ellene, Elfogadtuk. 217-18-as mellette. Ellene. Elfogadtuk őket. 219-es és 20-as, 21-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 222 és 3 mellette ellene elfogadtuk. 224-es mellette, ellene, elutasítva. 225-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 226-os és 7-es megegyeznek mellette, ellene, elfogadtuk őket. Azt javaslom, hogy a 228-tól 36-osig tartó módosítókat együtt szavazzuk meg mellettük, ellenük. Elfogadtuk őket. 237-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 238-as mellette ellene elektronikus ellenőrző szavazást kell tartanunk erről. Lezárom a szavazást, a módosítót elutasítottuk. 239-es mellette ellene elfogadtuk. 240-es mellette ellene elutasítottuk. 241-es mellette, ellene, elektronikus szavazással döntjük el ezt a meccset. 241-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, a módosítót elvetettük. 242-es mellette, ellene, elutasítottuk. 243-as mellette, ellene, elfogadtuk. 244-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a módosítót. 245 mellette. Ellene. Elfogadva. 246 mellette ellene elfogadva. 247 mellette ellene elfogadva. 248 mellette ellene elfogadva. 249 mellette ellene Elektronikus szavazat. Lezárom, elutasítva. 250, ez a 251-es és 252-essel azonos, mellette, ellene, elfogadva. 253, ez azonos a 254-essel, mellette, ellene, elfogadva. 255 mellette, ellene, elfogadva. 256-os azonos, Következik a 258-as, ami a 262-ig. Mellette ellene elfogadva. Ezzel most a 262-nél vagyunk, mellette ellene elfogadva. Mellette, a 263 mellette, ellene elektronikus szavazás. elfogadva. 264 mellette, ellene, elfogadva. 265, ettől okafogyottá válik, a 265 és 66 mellette, ellene, elfogadva. 267 mellette. Ellene. Elutasítva. 268. Mellette, ellene. Elfogadva. 269. Okafogyott. 270 mellette, ellene, elfogadva. 271 mellette ellene elutasítva 272 mellette ellene elektronikus szavazás. bezárva, elutasítva. 273. Ettől kiesik a 273-tól 275-ig, és a jelentéstevő szeretné elmagyarázni. Köszönöm szépen, elnök úr, arról van szó, hogy a válsághelyzetben szeretnénk támogatni a gazdákat, alapvetően mi jobban szeretnénk, hogyha inkább a válság előtt már valamit tennénk, és nem hagynánk mindent a piacra. Persze, hát ezzel kapcsolatban lehetnek nézetkülönbségek. Ezt már láthattuk, hogy hogyan működik a tejpiaci ágazatban tapasztalt válság során, hogyha mindig csak utólag lépünk fel, akkor az általában sokkal drágább. Én úgy gondolom, hogy mindez a kapos jelentéssel is koherens, ezt 2018. júliusában szavaztuk meg, és Blan úr javaslatával is koherens ez, amely a piaci árak volatilitására vonatkozott. Köszönöm. Ki az, aki mellette szavaz? Ellene? Elektronikus szavazás. elutasítva. ...273 következik, ami azonos a 274-essel mellette. Ellene. Elfogadva. 275 mellette ellene kettőszázhetvenhat mellette ellene elektronikus Le vote est clôturé et Lezárva, elfogadva. 277. Mellette. Ellene. Elfogadva. 278. Mellette. Ellene. Elfogadva. 279. Mellette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 280-as, ettől 280-as eredeti okafogyott mellette ellene elfogadva. 281 visszavonva. Egy blokkot javasolnék. A 282-től 285-ig mellette ellene Elfogadva. 286 mellette. Ellene. Elektronikus szavazás. lezárva, elutasítva. Kettőszáznyolcvanhét mellette, ellene, elfogadva. 288 mellette, ellene, elfogadva. 289 mellette, ellene, Elektronikus szavazás. Lezárva. Kettőszázkilencven mellette ellene elfogadva. 291 mellette ellene elfogadva. 292 mellette ellene elfogadva. 294 mellette. Ellene elutasítva 295 mellette. Ellene elutasítva. 296, ettől a 296-os és 7-es okafogyottak mellette, ellene, elfogadva. 298 mellette ellene elfogadva. 299 mellette ellene elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást, elutasítva. 300 mellette. Ellene. Elektronikus. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 301. Ettől a 301-es eredeti uh, okafogyottá válik, megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Itt a biztosításokról van szó. Gyakorlatilag azt szeretnénk elmondani, hogy ami a piacot illeti, azt kellene inkább szabályozni, és nem a biztosítókon keresztül kellene fellépni. Így jártak el az Egyesült Államokban, 5 milliárdba került ez a rendszer, ebből 0,2 milliárd ment a gazdák kezébe, és a további pénz a biztosító társaságok zsebében landolt. Én azt hiszem, hogy a piaci kép, kérdésekben sokkal jobb, hogyha piaci eszközökkel lépünk fel. Ez egyébként szintén már a korábbi jelentéseinkkel összhangban is van. Köszönöm ki az, aki ezt támogatja. Ellene elfogadva. 302 mellette. Ellene elutasítva. 303, ettől a 304-es fogyott mellette, ellene, elutasítva. 304 mellette, ellene, elfogadva. Ezzel a végső szavazáshoz érkeztünk a teljes javaslatról. Két percben megadom a szót. Köszönöm szépen, nem is kell két perc, csak néhány másodperc. Annyit mondanék, hogy az olasz delegáció örül annak, hogy a jelentéstevő, az előadó és a plenáris ülés elfogadott néhány módosítást a részünkről, de vannak olyan módosításaink is, amelyeket nem fogadtak el. Éppen ezért az olasz delegáció tartózkodni szeretne. Mások szeretnének hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a záró szavazásra térnénk át, szeretném önt megkérni, hogy ellenőrizzük az 55-ös módosító, az 56-os és az 57-es módosítókkal kapcsolatos szavazást. Ezek nagyon fontosak, mert itt a kifizetések hektár, hektáron, a hektáronkénti kifizetésekről van szó, és úgy gondolom, hogy ezekről a módosítókról elektronikusan kellene szavazni. Az, már nem térünk vissza a meglévő szavazásokra, sajnálom. J'ai encore une demande de parole. Még valaki szeretne hozzászólni? Azzopárdi úr következik. Yes, Mr. President, on behalf of the EPP, we suggest a vote in favor. Igen, elnök úr, a néppárt részéről szer- szeretném támogatni a jelentést a módosítóknak megfelelően. Alors je passe au vote. Mások nem kérték a szót, úgyhogy akkor végső szavazás mellette. Ellene. tartózkodók elfogadva, igen nagy többséggel. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, az előadónak és az egész csapatának. Köszönöm. Most pedig kérem az első alelnökünknek, előnökünket, hogy vegye át az elnöklést. És remélem, hogy egy kicsit kevesebb módosítás lesz a következő anyagokkal kapcsolatban.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so not Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. Akinek szünetre van szüksége, az kérem tegye meg, hogy eladja a termet. Még rengeteg véleményünk van hátra, ha bár ezek nem olyan bonyolultak és nem olyan sok módosító kapcsolódik hozzájuk. A következő témánk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Simon Puigi Ferrer az előadó, Talabolyg úr helyettesíti őt. Most meghallgatjuk a vélemény bemutatását. Remélem, hogy Az előadók egy kicsit tömörebben tudnak fogalmazni a bevezetőjükben, mert ez lehetővé tenné, hogy a munkánk végére érjünk ma. Kérem az embereket, hogy csendesedjenek el. Csendesedjenek el, kérem, és akkor most meg is adom azonnal az előadónak a szót, hogy haladhassunk tovább. Előadó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A valenciai regionális önkormányzat elnöke ma sajnos nem tud itt lenni, őt helyettesítem én. A globalizációs alkalmazkodási alapról van szó, amely valóban a globalizációhoz való alkalmazkodást hivatott elősegíteni, ez rendkívül fontos kérdés bizonyos ágazatokban és régiókban, amelyeket nagyon nagy nehézségek elé állít a globalizáció. Arról van szó elsősorban, hogy valamiféle védelmet biztosítsunk a leggyengébbek számára, a legkiszolgáltatottabbak számára. Egy olyan régióból származunk, amely a legtöbbet használta az alapadta lehetőségeket, ezért nagyon jól ismerjük ezt a témát. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapra szükség van, és nagyon hatékony eszköz is egyben, ezért mindenképpen ellenezzük azt, hogy az alap megszűnjön, vagy hogy más alapokba beépüljön. Szeretnék még egy fontos dolgot elmondani. Az Európai Bizottság pozitív irányba halad, egyre inkább a problémák megelőzését helyezi előtérbe, valamint azt, hogy megelőzzük a nehéz helyzetek kialakulását az amúgy is gondokkal küzdködő régiókban és ágazatokban. Ezen túlmenően tudjuk azt, hogy a különböző régiókban és a különböző gazdasági ágazatokban különböző problémák merülnek fel. Nagyobb arányú rugalmasságot szerettünk volna azért, hogy a különböző helyzetekre mind-mind reagálni tudjunk, tekintettel a mechanizmusokra, az eszközökre, a rendelkezésre álló időre és az érintettek számára is megfelelő eszközökre van szükség, ez pedig megköveteli a kellő rugalmasságot. Eredetileg az Európai Parlament arról beszélt, hogy itt vannak olyan régiók, amelyek egyfajta átalakuláson mennek keresztül, ezeket támogatni kell. De egyre nagyobb változást okoz a az energetikai átállás, az éghajlatváltozás, a mesterséges intelligencia. Olyan eszközre van tehát mindezek miatt szükség, amely hatékonyan működik és amely rugalmasan alkalmazkodni tud az adottságokhoz, illetve a realitáshoz. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nincs vita, azonnal haladunk is, a módosítók következnek. Egyes módosító, ki támogatja, kérem, emeljék fel a kezüket, akik tám aki támogatja. Ellene a többség támogatta, elfogadtuk. Kettes módosító, ki támogatja, ki ellenzi. Senki, akkor elfogadtuk. Hármas módosító mellette, Köszönöm, ellene. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Mellette voltak többen, úgyhogy elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene elfogadtuk. Hetes. Hogyha a hetest elfogadjuk, a nyolcas oka, okafogyottá válik, tehát a hetesről szavazunk mellette. Ellene. A többség ellenezte, tehát elutasítottuk nyolcas mellette. Ellene. Ta, elfogadtuk kilences mellette. Ellene. Ta, elfogadtuk tízes mellette, ellene, a többség ellene volt, elutasítva. 11-es mellette, köszönöm, ellene, a többség ellenzi, elutasítva. 12-es mellette, köszönöm, ellene, a többség ellene van, úgyhogy elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, a többség ellene volt, úgyhogy elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, a többség ellene volt, úgyhogy elutasítottuk 15-ös mellette, köszönöm, ellene, a többség mell- ellene volt, úgyhogy elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elfogadva. 17-es, mellette, ellene, a többség ellenezte, úgyhogy elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, elfogadva. 19 mellette, ellene, a többség ellenezte, úgyhogy elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, elfogadva. A vélemény módosított formájáról szavazunk most. Ki támogatja, ki ellenzi. Egy valaki ellenzi. Tehát a többség elfogadta. Köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. A jelentéstevő kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a támogatást, és köszönöm minden önkormányzatnak és minden szervezetnek, amely hozzájárult ennek az állásfoglalásnak a megszületéséhez, és köszönöm a szakértőknek is, akik segítették a munkát. Köszönjük, és kérjük, hogy üdvözölje nevünkben az eredeti jelentéstevő Puig is. Ford asszony következik, mint előadó, az Egységes Piac Program lesz a következő napi rendi pont. Kérem Ford asszonyt, aki a Korki megyei tanács elnöke, hogy fáradjon ide. Mondom még egyszer, az Egységes Piaci Programról van szó. Körülbelül 20 módosító kapcsolódik ehhez a ponthoz.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 consumers and our businesses. it is our duty to pass on to future generations a competitive and free flowing internal market. thank you very much. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, az előadó asszonynak. Kéri valaki a szót? Nem? Akkor Térjünk rá a módosítókra. 1R az előadó módosítója mellette. Köszönöm, ellene. Senki, akkor ezt elfogadtuk. Ezzel az egyes okafogyottá vált. 2R mellette. Köszönöm, ellene. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a kettes okafogyottá vált. Hármas módosító. Ki támogatja, ki ellenzi. A többség mellette volt, úgyhogy elfogadtuk. Elektronikus szavazást tartunk a hármasról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes oka fogyottá vált, azzal, hogy a hármast elfogadtuk. Akkor blogban szavazunk az ötösről, hatosról és hetesről. Ki támogatja? Köszönöm ellene. Senki? Akkor elfogadtuk. 8R előadói módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Senki? Akkor elfogadtuk. 8-as okafogyottá vált, 9-es ki támogatja? Ki ellenzi? A többség mellette volt, úgyhogy elfogadtuk, 10-es mellette. Ellene? Elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, a többség ellenezte, úgyhogy elutasítottak. 12-es R, 12R mellette, elfogadtuk. Ezzel a 12-es okafogyottá vált. Azt javaslom, hogy a 13-astól 17-ig terjedő módosítókról blogban szavazzunk mellette. Senki nem ellenzi, akkor mindet elfogadtuk. 13, 14, 15, 16 és 17. Akkor 18-as mellette, ellene, a többség mellette van, úgyhogy elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, a többség mellette volt, úgyhogy elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, senki nem ezt akkor elfogadtuk. Akkor most az egész szövegről szavazunk mellette. Köszönöm ellene senki nem ellenezte, senki nem tartózkodik, akkor egyhangulag elfogadtuk a véleményt. Gratulálok a jelentést tevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálunk az előadónak. Akkor megyünk tovább. A következő vélemény re térünk át. És akkor megadnám Abramovics alelnöknek a szót, aki átül ide az elnöki székbe, és én leszek most a jelentéstevő. Ladies and gentlemen, move on uh, with our agenda, and now is uh, file on Digital Europe. Következik a Digitális Európa program 2021-2027, és nagyon örülök annak, hogy Makul Makula képviselőt megkérhetem arra, hogy előadja a témát. Köszönöm szépen! Nos, hát először is szerettem volna megköszönni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ebbe az egész folyamatba, több szakértőm is volt, és hát pontosan tudjuk azt is, hogy a kabinetemben is milyen sokat dolgoztak ezzel az ügyel kapcsolatban, úgyhogy Alexei Popovnak és az egész SEDEX titkárságnak köszönöm a munkáját, nagyon hatékony, jó információkkal szolgáltak. Júliusban volt az első találkozónk az Európai Parlament jelentéstevőjével, Úgyhogy velük kifejezetten szoros volt az együttműködés, szakértői egyeztetések, és a bizottsági emberek is részt vettek ebben a munkában. Néhány gondolatot azért kiemelnék, ha megengedik. Az intelligens városok, digitális városok új fázisba lépnek. Noha csak egy kis részét képezik a digitalizációs folyamatnak, de mégis a városok szempontjából nagyon sokat jelent mindez. És hát mindenképpen nagyon költséghatékony a működés. Ezen kívül pedig nagyon sok politikai iránymutatást is elfogadtunk. Lambert úr is nagyon pozitívan nyilatkozott ezekről a mai plenáris ülésen. 41 városról van szó, olyan városokról és azok főpolgármestereiről vagy polgármestereiről van szó, akiket meghívtak a DJ Grow és az Európai Régiók Bizottságának közös eseményére, és hát a mai napon is még folytatták a munkát ezek. Köszönöm szépen, és néhány gondolatot engedjenek meg nekem. A digitalizációval kapcsolatban fontos lenne azt látni, hogy mennyire nagy mértékben hozzájárul a szociális kihívások, a klímaváltozás okozta problémák megoldásához. 17 ENSZ-es fenntartható fejlesztési cél megvalósításához is nagy mértékben hozzájárul, és az európai cégeknek vezető szerepre kell ebben törekednie. Fontos ez a jövő szempontjából is, és mindez csak akkor képzelhető el, hogyha nagyon elkötelezettek vagyunk. A közszféra digitalizációja, illetve a szolgáltatások digitalizációja Európa szerte kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy ilyen szempontból a városok közötti partnerségi biz, viszony, illetve a kisebb és nagyobb cégek, városi önkormányzatok, kutatóintézetek és egyetemek szerepére is felhívnám a figyelmet. És hát ez kulcsfontosságú ebből a szempontból. Nagyon fontos az adatok minősége, és az, hogy átfogó adatforgalom valósuljon meg, és ebből a szempontból azt is szeretném hangsúlyozni, A fiatalok, a fiatal programozók számára is egyre több adat nyilvánosságra került, úgyhogy ezeket is fel tudják használni. A városok szerepét, a régiók szerepét szeretnénk erősíteni. És létre szeretnénk hozni egy digitális hálózatot klaszterekből, Ezeknek átfogó módon kellene működnie egész Európa szerte. A digitális innovatív klaszterek igen fontos szerepet töltenek be a fenntartható fejlődésben, a tudás erősítésében regionális szinten. Ez valóban európai értékké kell, hogy növekedjen, így tudjuk a fejlődést továbbra is biztosítani. Nagyon sok dolgot tisztáztunk ebben a véleményben. A digitális innovatív klaszterekkel kapcsolatban, ezeknek az igazgatásával kapcsolatban, amelyben részt vehetnek különböző érintett felek. konzorcium jelleggel kell, hogy működjenek, és végül pedig még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság egy ilyen jellegű, erőteljes csomagot javasol a kutatás és az innováció digitalizálása, illetve modernizálása érdekében. Ami pedig a finanszírozást illeti, a parlament és a tanács között éppen most folynak az egyeztetések a finanszírozási lehetőségekről. Egy nagyon fontos programról van szó, 9,2 milliárd euró, tehát ez nemzetközi szinten is hozzájárul Európa versenyképességének növekedéséhez. Mi szeretnénk közelebbről megvizsgálni ezt a véleményt, és ezzel kapcsolatban még azt tudom elmondani, hogy van egy olyan módosítás, amelynek köszönhetően erőteljesebbé válik az egész anyag. Kítosz, és köszönjük szépen! It's time for... És most itt az ideje a vitának. Ki szeretne hozzászólni? From the floor? No? If... Senki? Akkor jöhetnek a módosítások. Összesen egy módosítás van az ICR e részéről, a jelentéstevő saját módosításáról van szó. Akkor szavazzunk az egyetlen módosításról, az egyes számúról. Mellette. E- Ellene. Elfogadtuk. Most az egész szövegről, a módosított szövegről szavazzunk. Ki szavaz ellene? Nincs se ellenszavazat, se fenntartás. Egyhangúlag fogadtuk el a véleményt. Most azt szeretném mondani, hogy Matteo Luigi Bianchi két jelentését holnap fogjuk megszavazni, és a Sziadi jelentést az űr programról is. Úgyhogy az a jó hírem van, hogy befejezzük ma a munkát, és csak azt kell bejelentenem már, hogy az osztrák delegáció Szeretettel várja Önöket az osztrák elnökség fogadásán a Régiók Bizottsága átriumában. Aki még itt van, az is menjen, megérdemeltük a munkát. Great. Very no. well. Thank you.